Meine Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen! Hölgyeim és Uraim, tisztelt kollégák! Üdvözlöm Önöket az ülésen. Ma Veszkot úrral és Maston asszonyjal vitázunk majd Afrika, Szudán, illetve Dél-Szudán kérdéseiről, valamint Albánia miniszterelnök helyettesével, külügyminiszter helyettesével, aki az Európai Integrációügyi Miniszter is, és az Európai Parlamenti Szakbizottság, mely az Európai Integrációval foglalkozik, az ő elnöke is vendégünk lesz. Nagyon hálás vagyok, hogy le tudjuk bonyolítani ezt a találkozást. Szeretném először is közölni, hogy május 8-án az Emberi Jogi Albizottság második eszmecserére kerített sort az emberi jogi külön megbízottal kapcsolatos kérdésekkel. Andrik Kiene asszony a jelentéstevő. A tanács az első tematikus speciális megbizottat júniusban fogja majd kinevezni, ezen kérdések sürgőssége okán kérnénk, hogy gyorsan előre tudjunk lépni, és ezt az eredeti és a negyedik angol verzió alapján kell, hogy megtegyük. A hat, módosítók benyújtásának határideje elviekben május 16-a 12 óra, és így május 24-én meg tudjuk ejteni a szavazást a szakbizottságban. Azt hiszem, hogy ez valóban egy sürgető szükséget jelent. Talán aztán a plenárison is gyorsított eljárást tudunk lebonyolítani, hogyha ö, nem emel ez 40 képviselő jelentős kifogást. Röviden szeretném kifejezésre juttatni, hogy a saját jelentésemmel kapcsolatos vitán sajnálatos módon nem tudok jelen lenni. Ez egy németországi választási eredményben keresendő ennek az oka, hogy amely nem éppen dobta fel az én hangulatomat, valamint a pártomét, Éppen ezért sürgősen elnökségi ülésre kell visszautaznom Németországba. Minden politikus megérti ezt, aki már volt ilyen helyzetben. Bemutattam azonban a dokumentumot, és szeretném önöket felkérni arra, hogy a következő hétfőig szóbeli vagy írásbeli módosító indítványaikat fogalmazzák meg, és így módon a hétfői Strasburgi szakbizottsági ülésünkön módunk lesz erről vitáznunk, vitázni, és az utána való héten a tervezetet véglegesíteni tudom, ezt szét tudom küldeni, és aztán így meg tudjuk nézni véglegesen a módosítókat, hogyha mindenki egyetért ezzel az eljárással, hiszen ez a magatartás nem vezet késlekedéshez, akkor így fogunk eljárni. A CDU bizonyosan jobban is szerepelhetett volna, de sajnos a helyzet olyan, amilyen. De Kaiser asszony kap szót. Veronik feltételezem, hogy ez egy technikai dolog. Itt május 6-áról és május 24-éről hallottam. Ez jún 16-a. Köszönöm. damit einverstanden, dass wir so... Egyetértenek tehát ezzel, hogy így járjunk el. Még egyszer elnézésüket kérem, de sajnálatos módon mindig vannak szomorú pillanatok a politikában. Köszönöm szépen a megértést. És Kozacsev úr. Jó napot kívánok én is, kedves kollégák! Üdvözöljük a vendégeinket. A következő napi rendi pontunk Csere, Rosalind Marston asszonyjal és Nikola, Nicholas Westcott-tal, Szudáról, Dél-Szudáról, illetve Közép- és Nyugat-Afrikában a legutóbbi idő fejleményeiről fogunk beszélni. Üdvözlöm itt a vendégeinket! Westcott urat, Marston asszonyt üdvözöljük, el fogják mondani, hogy milyen EU stratégia van arra, amelyel elősegítjük a szudáni térség stabilizációját. Az Európai Unió tevékenységét láthatóvá kell tenni az Európai Parlament számára, és nagyon fontos. Westcott úr be fog számolni arról, hogy milyen fejlemények alakultak ki Közép- és Nyugat-Afrikában, Kongó, Máli, Guinea-Bissau, ezek olyan országok, ahol az utóbbi időben sajnos aggasztó jeleket kaptunk. Nagyon fontos a közép- és nyugat-afrikai térségben a demokrácia és stabilizáció helyreállítása, nagyon fontos, hogy együttműködjünk az Afrikai Unióval is. Most pedig szeretném átadni az Európai Unió rendkívüli képviselőnek, eh, James Rosalind Marsden asszonynak a szót. Ön szeretne előszólni? Én most ugye csak a szöveg tervezetemet olvastam fel, hát, hogyha Westcott úr ön szeretné kezdeni, megadom a szót. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr, hmm, és ha megengedik, elnézést szeretnék kérni azoktól a kollégáktól, akik itt voltak múlt héten. Én sajnos nem tudtam eljönni múlt héten, ez egyik oka annak az, hogy a mai napi rendet kicsit kibővítettük és beépítettük az én előadásomat is. Azok tehát, akik további információkat szeretnének kapni Dél-Afrikáról, Közép- és Nyugat-Afrikáról, megkérdezhetnek, míg itt vagyok. A mai nap ugye találkoznak a külügyi tanács képviselői, a fejlesztési miniszterek is üléseznek ma délután, és ma csatlakoznom kell hozzájuk a tárgyalásaikhoz, éppen ezért elnök úr, ha megengedik, rövid bevezetőt tartanék arról, hogy mi minden történik nyugat, közép és dél-afrikai térségben, utána pedig átadom a szót Rosalind Marsden EU főképviselő asszonynak, aki majd Szudáról beszél, utána pedig szívesen várjuk az önök kérdéseit, persze csak egy rövidebb idő áll rendelkezésre. Ami az Afrika szarvában bekövetkezett válságokat illetve ezekről nyilván tudnak a kedves kollégák. A válság, amely kialakult Nyugat-Afrikában az elmúlt hónapban, azt hiszem, ez a nyugat-afrikai válság kör újabb keletű. Ha úgy tetszik, igyekszünk ezekre most reagálni, ezekre a válságos helyzetekre. Hát van, ahol nulláról kell építkeznünk. Elsősorban Máliról beszélek, és Bissel Gináról. Nem csak ezekben az országokban kezdjük nulláról azonban. Ami a szaheli övezetet illeti, ott elég törékeny már egy ideje a helyzet. Az európai érdekek nagyon is szorosan kapcsolódnak ehhez a térséghez, hiszen ott terjed a terrorizmus, nagyon sok az emberrablás, az ember és drogkereskedelem, a migrációs nyomás, Miután nagyon törékeny ott a helyzet, és nagyon sok érdekünk fűződik ehhez a térséghez, ki, kidolgoztuk a száheli stratégiát, amelyet tavaly fogadott el a külügyi tanács. Jó volt ez a stratégia, helyes stratégia volt, de kicsit későn érkezett. Mert ami a szári térségben és Máliban az eseményeket illeti. Hát látjuk, hogy milyen hamar bekövetkeztek ezek az események, és látjuk, hogy mennyire törékeny a helyzet. És hát eh, a fellépés, amelyre szükség lett volna, hát két-három évvel ezelőtt lett volna szükség a fellépésre, így elkerülhetük volna a mai helyzetet. De hát ott vagyunk, ahol vagyunk, ami a bamakói, egy hónap ezelőtt a bamakói katonák megcsonkításából, pontosabban a lázadásából élet, mi következett? Szétesett, összeomlott egy rezsim északon, a tuaregek és az iszlamista dzsihád mozgalmak átvették a hatalmat az északi térségben. És a bamakai kormány nem működik már, illetve nem érvényes az északi ország részre. Délen ahol a katonai pucs létrehozta, ott, ahhoz járult hozzá, hogy szétestek a kormányhatóságok. Az ECOWAS, a Regionális Afrikai Gazdasági Unió gyorsan reagált, azonnali szankciókat vezettek be, megpróbálták meggyőzni a huntát arról, hogy adja vissza a civil átmeneti kormánynak a hatalmat, amely a választásokhoz ötetett volna. Ebben a hónapban, májusban kellett volna a választásokat tartani, de most legalább egy évvel eltolódnak a választások, amíg helyre nem áll a helyzet. Ez az átmenet problematikus azonban. A tárgyalásokat még folytatjuk, a katonaság szerepe, Szenakó kapitány irányításával, az ő kapcsolatuk az időközi kormányjal, amelyet a korábbi nemzetgyűlés elnöke, Csao, Traore elnök vezet, és Tiára miniszterelnök úr, ő az ideiglenes miniszterelnök, az időközi kormányi. Az Európai Unió ezen feltételek között továbbra is felfüggeszti segélyszállítmányait és segélyét. Ha megállapodás születik arról, hogy átmeneti kormányzathoz hoznak létre, hogy a polgári kormányzat veszi át a hatalmat, és hogy a katonák visszatérnek a kaszányákba, akkor folyamatosan vissza fogjuk állítani a segélyszállítmányokat. De azt látjuk, hogy a katonai vezetők nem adják vissza a polgári, a civil társadalomnak a kormányzást, a katonai megállapodás érdek, értelmében nem fogunk támogatást nyújtani a kormányon keresztül, addig, amíg a polgári, demokratikus, alkotmányos demokráciát helyre nem állítják. Nem világos a helyzet, mi megfogalmaztuk álláspontunkat világosan az ECOVASZ felé is. A csúcs találkozóikon ott voltunk mi is, az ECOVASZ ülésein, a bamakai hatóságokkal is szorosan együttműködünk, de még akkor is, hogyha Délen átmeneti ö, megoldást található. Az északi térség továbbra is aggályokkal tölt -e bennünket, mert úgy tűnik, hogy nagyon nehéz lenne helyreállítani a kormányzati ö, autoritást az északi térségben. Legalábbis békés módon nem, nagyon látszik erre lehetőség. Az ECOVASZ elindította a tárgyalási folyamatot, hát majd meglátjuk, hogy mennyire lesz sikeres. Ha, ha sikeres lesz ez a tárgyalás, az nagyon jó, de nagyon sok csoport van, a Magrabi al qaeda az AQM, akiknek nem fűződik ahhoz érdekük, hogy tárgyalásos úton oldják meg ezt a problémát, hiszen ezzel a jogállamiság Észak-Maliban is helyreállna. Kialakulhat egy olyan helyzet, ahol erőszakot kell majd alkalmazni, a jogállamiság helyreállítás érdekében. Az ECOWAS felajánlotta, hogy csapatokat állít a rendelkezésünkre, annak érdekében, hogy a mm, Mali katonaságot, pontosan a Mali katonaságot támogatja az északi helyzet stabilizálás érdekében, de sajnos a jelenlegi feltételek mellett nagyon nehéz tervezni. Egy kérést kaptunk az ECOVASZ részéről, mármint hogy pénzügyi támogatást nyújtsunk az ECOVA standby erőknek, hogy valóban bevethetőek legyenek, ha a mali kormány megkéri az ECOVAS csapatokat a segítségre. Nem válaszoltunk még, ezt a kérdést még megfontoljuk, megvizsgáljuk. Nyilván csak a lehetőségekhez képest tudunk reagálni, és ha világosá válik az, hogy melyik az a kormány, amelyet tárgyalunk, mi a kormánynak a mandátuma, mi a készenléti csapatok státusza és mandátuma, akkor tudjuk majd, hogy mit tehetünk. Hát ez a röviden a helyzet. Vissza Kínában a válság már évek óta tart, mélyebb gyökerű. Több tényező van a Guinea, vissza a Guinea politikájában, ami oda vezetett, hogy kialakult ez az instabil helyzet az elmúlt két évtizedben. Etnikai különbségek, a polgári és a katonai szervezetek közötti különbségek, illetve a kábítószer kereskedelmi és a korrupció méreható hatása. A katonai megállapodás 96-os cikkeit már alkalmaztuk Bisszel Gina, Gina ö, esetében. Abban reménykedtünk, hogy az elnöki választási folyamat, amely éppen zajlott, meg volt már az első forduló, és a második fordulóra váltunk, abban reménykedtünk, hogy polgári kormányzat jöhet létre, amely legitim módon tudja majd a korrupció ellenes és biztonsági intézkedések segítségével helyreállítani a nyugalmat. A katonaság talán attól tartott, hogy sokkal hatékonyabb kormány jön létre a választások miatt, megszakították a választási folyamatot, pucsot hajtottak végre, és a polgári politikusokat elkergették, kivéve azokat, akik támogatták őket, mert a katonaságot, és kijelentették, hogy egy, egy éves átmeneti idő után a választásuk szerinti polgári kormányzat jön létre. Nyilván ezt nem fogadtuk el, ezt az eredményt az ECOWAS sem fogadta el. Az a javaslat született, hogy egy készenléti 600 főből álló csapatot állítsunk össze, amely segítségével támogatni lehetne a polgári kormányzatot és a demokrácia helyreállítását azáltal, hogy elnökválasztást tartanak Bissau Gíniában. A katonai hunta nem fogadta el ezeket a feltételeket még, és hát fajta sakmat helyzet alakult ki. Jelenleg több angolai csapat tartózkodik, ők nyújtanak tehát ők segítik elő a biztonsági ágazat reformá, reformját, Misszánknak hívják ezt a csoportot. A Hunta azt kérte, hogy az egy csapatokat vonják el vissza. Az ECOVAS is egyetértett ezzel, de csak akkor, amikor az ECOVAS csapatok eh, fel tudják váltani az egy csapatokat. A helyzet továbbra sem világos, mint említettem, az EU támogatást eh, felfüggesztettük a 96-os kotonói egyezmény eh, cikkei értelmében. A gazdasági helyzet az országban nem volt annyira rossz, mint a szaheli térségben, amely a, a szaheli térségben a politikai zavargások mellett eh, élelmiszerhiány, szárazság miatt a gazdasági helyzet is egyre rosszabb. Mm, Bissau Guineában um, nem ennyire súlyos a helyzet. De a helyzet sajnos rosszabbodik, humanitárius helyzet alakul ki. Vészhelyzet már mint. Az EU továbbra is a száheli térségben humanitárius segélyt eh, nyújt az ECO segítségével. Az emberek azonnal igényeit próbáljuk kielégíteni. Mindkét országban a helyzet bizonytalan, nagyon is szorosan működünk együtt az ECOVAS-szal, nem csak az ECOVAS-szal, hanem más országokkal, a Száhli térséggel, Algériával, Mauritániával, és együttműködünk az ensz is. Röviden két másik országot érintenék, Afrikában, ahol a fejlemények pozitívabbak, mint az előző kettőben. Malawiban, Husvét eh, környékén, válság alakult ki a hirtelen halála miatt. Az alkotmány úgy rendelkezik, hogy Joyce Banda, a megválasztott alelnök vegye át az elnöki feladatokat. De Mutharika támogatói nem voltak hajlandók elfogadni ezt a megoldást. Mert Joyce Banda összeveszett az elnökkel, és ki tétották a pártjából is. A nemzetközi közösség, az EU fellépése, együttműködve az USA-val, az ENSZ-el, a dél-afrikaiakkal, közösen a malawi fegyveri, fegyveres erők kell abban állapotunk meg, hogy nem az elnök testvéri támogatják, hanem a kormányt, így egy zöggenőmentes átmenetet lehetett garantálni. Joyce Banda most tehát a volt alelnök az elnök, az alkotmány értelmében, az alkotmányosság fenntartását sikerült fenntartani, és így a nagyon súlyos gazdasági helyzetet jobban meg lehet oldani. Zimbabwe ugye a szomszédos ország, az Európai Unió azon döntését követően, hogy néhány megszörnyített intézkedést feloldottunk februárban, a miniszteri újra tárgyalási csapatot is létrehoztuk, tehát Meghívtuk őket mert jöttek múlt héten, találkoztak a főképviselőasszonynal, megállapodtunk a jövőben, amely kapcsolódik a 96-os cikk intézkedéseihez. Július végén vizsgáljuk ezeket felül. Az EU majd eldönti, hogy elegendő e, eredményt értek -e el annak érdekében, hogy helyreállítsák, pontosan végrehajtsák az új alkotmányt, jövőre terveznek új választásokat, tehát hogy megnézik, hogy elég előrehaladás történt-e, amelyek eh, lehetővé teszik azt, hogy az eddig alkalmazott szankciókat feloldjuk. Meglátjuk, hogy július végén hol állunk. Utolsóként eh, említeném a Kongói Demokratikus Köztársaságot végre a tavalyi választás követően létrehoztak egy technokrata kormányt, bátorító üzenet az, hogy vannak olyan, most vannak partnereink, akikkel beszélgethetünk, és akikkel megnézhetjük, hogy hogyan lehet a leghatékonyabban folyósítani az EU támogatásokat. Keleti ország részben az egyik volt forradalmár vezető, akit beépítettek a kormány, a hadseregbe, ez a megbékélés egyik eleme volt, de ő visszament a bozótósba, mert mint ez a bizonyos forradalmár, kilépett át a hadseregből, és ismét feszültség alakult ki a kongói fegyveres erők és a lázadók között. A Szudánról aztán átadom mondjuk a szót a főképviselőasszonynak. A szudáni helyzet drámai módon rosszabbodott az elmúlt hetekben, ideértve azt hogy a dél-szudáni erők elfoglaltak hecseléket. Az Európai Unió nagyon is aggódik, és együttműködünk a nemzetközi partnereinkkel a probléma megoldása érdekében. Úgy szeretnénk ezt a problémát megoldani, ezt majd Márten azt, hogy elmondja. Kiváltképpen nagyon fontos az, hogy egyhangúan lépjen fel a nemzetközi közösség, az egyhangúságot fenn kell tartani, nyomást kell gyakorolni mindkét pártra, annak érdekében, hogy állapodjanak meg a tűzszünetben, térnek vissza a tárgyalóasztalhoz. Maximalizálni kell ezt a lehetőséget, mind az Afrikai Unió, mind az NSBT megállapodtak egy úti tervben, és az EU megfelelő szerepet játszik abban, hogy a nyomást növeljük, a, az, az a felenkre történő nyomást. Köszönöm szépen. Az Európai Uniót nagyon agasztja az, ami mostanában történt a határvidékén Szudánnak és Dél-Szudánnak. A helyzet fokozódik, a feszültség egyre nagyobb, és a nemzetközi közvélemény az Unióval együtt elítélte azt, ami történteket. Rompai elnök úr beszélt a helyi elnökkel arról, hogy azonnal vissza kéne vonni a csapatokat. Eston asszony is nyilvánosan elítélte az SPA-nek a erőszakos fellépését, a dél-szudáni területek bombázását a szudáni légierő által. A külügyi tanács április 23-án foglalkozott Szudán és Dél-Szudán kérdésével, akkor visszavonták a csapataikat a felek ideiglenesen, és a tanács felszólította mindkét felet, hogy egymás területét ö, tekintsék sérthetetlennek, és vonják vissza valamennyi fegyveres erőjüket a térségből, és tartózkodjanak minden provokatív tevékenységtől ideértve az uszító beszédet is. Az Európai Unió a Nyugati, Nyugat-Afrikai Unió segítségét is kérte. Beki elnök vezetésével annak a végrehajtó tanácsa az ensz és más nemzetközi szervezetekkel közösen azon van, hogy mindkét kormány megtegye azokat a lépéseket, amelyeket a külügyi tanács is ajánlott. 24-én, április 24-én az Afrikai Béke Tanács részletes roadmap-et hozott nyilvánosságra, amelyben nagyon világos, egyértelmű lépéseket követelt a felektől, és mindkét felet a tárgyalóasztalhoz ültette volna. Ezt a roadmap-et egyébként az ENSZ biztonsági tanácsa is formálisan elfogadta. A 2046-os határozatában, május másodikán, amit mi is üdvözöltünk. Ez az egy hangú elfogadása a hetedik fejezetre vonatkozó határozatnak nagy diplomáciai áttörés volt. Úgy tűnt, hogy a két ország elkezdi az együttműködést az ENSZ és az Afrikai Unió segítségével. Nemzetközi konszenzus alakult ki arról, hogy mit kéne tenni. Tehát világos lenne a roadmap, világosak az időpontok, persze ezek eléggé ambiciózus tervek nagyon szigorú beszámolási kötelezettséghez kötöttek, amelyel az ENSZ biztonsági tanácsának kéne elsősorban felelnie az országoknak, és az biztonsági tanács nem katonai jellegű szankciókat helyezett kilátásba arra az esetre, hogyha a felek bármelyike nem teljesíteni kötelezettségeit. Nekünk most az EU-ban az a célunk, hogy mindkét kormányra folyamatos nyomást gyakoroljunk, hogy a határozatnak megfelelően járjanak el. A főképviselő asszony május 5-én ilyen értelemben nyilatkozatot tett közzé, és az Európai Unió szorosan együtt fog működni, támogatólag fog felépni Beki elnök mellett, az EGAD elnöke, Melesz elnök és az ENSZ külön megbízottja Karius úr mellett és magam is beszéltem az érintett felekkel, és szoros kapcsolatban állunk a regionális és nemzetközi partnerekkel Kínát, Etiópiát, Dél-Afrikát, Törökországot és más országokat is. És az USA külön megbizotját, a Norvég külön megbizottat és az Egyesült Királyság külön megbizotját is. A két kormány elfogadta a biztonsági tanács határozatát, és beleegyezett abba, hogy beszüntetik a fegyveres cselekményeket, ez azonban nem történt meg, pedig kötelezték magukat, hogy újra fölveszik egymással a tárgyalást. Reméljük, hogy a következő napok során Addis Abebában Beki úr bizottsága képes lesz elfogadtatni egy közös biztonsági mechanizmust, amelyet aztán mindkét fél végre betart majd. Nagyon fontosnak tartjuk azt is, hogy azonnal azonnal be kéne indítani a közös határ ellenőrzést a két ország között, külföldi segítséggel, nemzetközi megfigyelők bevonásával és szudáni és dél-szudáni civil megfigyelők bevonásával, mert ez lenne az egyik alapfeltétele annak, hogy a határokat a felek tiszteletben tartsák. Az utóbbi napok során azt hallottuk, hogy a dél-szudáni fél már kivonta csapatait, erre szólítottuk föl a ENSZ határozat értelmében Szudánt is. A jelenlegi feszültségek azzal magyarázhatók, hogy a térségben nagyon sok a kormányerők és az SPLM északi ága közötti ellenségeskedés, és a forradalmi front is aktív maradt. Politikai megoldásra kell rákényszeríteni ezen harcoló feleket is. Üdvözöljük azt, hogy a biztonsági tanács határozata kimondja, hogy mindkét ország kormánya, illetve az északi ö, fegyveres erőknek is kötelességük szorosan együttműködniük Beki úr bizottságával, és keretmegállapodást kell létrehozniuk, amelyet egyébként tavaly június 27-én a két fél alá is írt, csak nem kezdték el végrehajtani. Háromoldalú javaslat is született a humanitárius segítségnyújtás hozzáférésének javításához a civil lakosság támogatása érdekében. Az Arab Liga és az Afrikai Unió is támogatta ezt a tervet az ENSZ-ben, ez februárban hangzott el ott. Közvetlen gyors első lépésként tehát most arra van szükség, hogy beengedjék a kormányok a civil segítségnyújtást, és elkezdjék a tárgyalást egymással. Az ENSZ az emberi jogi helyzet miatt is aggódik, ugyanis főleg Dél-Szudánban komoly ö, em, emberi jogellenes fellépései voltak ennek a Szipulár szervezetnek, az északi gerilláknak, és arra szólítottuk fel őket, hogy nyitottság jegyében tárgyalják meg ezeket a kérdéseket, és reméljük, hogy a szudáni kormány is meghívja majd a fő képviselőt Kartumba ebből a célból. Ami az emberi jogi helyzetet illeti, emberi jogi harcosok, újságírók, politikusok, ellenzékiek és békés tüntetők is egyaránt börtönbe kerültek. A béketárgyalások, béke megállapodás egyik alapfeltétele lenne a sokféleség és az alapvető emberi, például szólásszabadsági jogok figyelembevétele és a demokratikus kormányzás megkezdése mindkét országban annak örültünk, hogy Szávaki elnök márciusban ellátogatott Brüsszelbe, és látogatása során megerősítette, hogy kormánya szeretne csatlakozni a Kotonú megállapodáshoz. Mi is úgy gondoljuk, hogy a Kotonú megállapodás a hosszú távú együttműködés keretfeltétele, de először párbeszédet kell folytatnunk a partnerségről, a demokráciáról, a jogállamiságról, az emberi jogokról. Noha nemzetközi figyelem irányul most Szudán és Dél-Szudán kapcsolatrendszerére a roadmap és a biztonsági tanács határozata kapcsán fontos közben, hogy ne feledkezzünk el Darfurról sem, a Darfuri helyzetről. Valamelyest javult a helyzet Darfurban, de még most is nagyon rossz. Még mindig sok ö, ö, milicista fellépés ta, tapasztalható, és súlyos agresszív cselekményekről kapunk hírt, és nincs a Jebel Marához hozzáférése a humanitárius szervezeteknek, és az országon belül nagyon korlátozott a mozgásszabadsága, a légi közlekedés is nagyon korlátozott. iszonyú tömegek vannak menekültáborokban, és Szudán kormányát arra is felszólítja az EU, hogy mindent tegyen meg annak érdekében, hogy a Darfúri helyzetet béke dokument, a béke dokumentumnak megfelelően kezelje, és a Darfúri regionális hatóság a révén hajtsa azt végre. Az utóbbi négy hónap során volt ugyan előrelépés, de nagyon kicsi, kevés. A szudáni kormány meglehetősen lassan hajtja végre azt, amit vállalt. Tehát ezt a helyzetet folyamatosan figyelemmel kell kísérnünk. Köszönöm szépen Roslin asszonynak és Veszkott úrnak, Mázlen asszonynak és Veszkott úrnak, hogy megtartották előadásaikat. Most Dekájzer asszonynak adom meg először a szót, aki a választási, Szudáni Választási Megfigyelő Bizottság elnöke is egy személyben. Köszönöm, elnök úr. Először is Veszkolt úrhoz szeretnék feltenni egy kérdést a Kongói Demokratikus Köztársaság kapcsán. Amikor a néhány szót szólt erről az országról, akkor úgy tűnt, hogy ön viszonylag optimista és bizakodó. Nos, az egyéb országokhoz képest, mint például Mali vagy Bissau Guinea valóban katasztrofális helyzetben vannak, most ehhez képest a kongói demokratikus köztársaság helyzete kevésbé komoly. De amikor arról beszélt, hogy most újra felveszik a tárgyalásokat a végre megválasztott kormányjal, szeretnék emlékeztetni arra, hogy a mi választási megfigyelő missziónk Nedelcseva asszonynal hát egyáltalán volt annyira kielégítő, illetve nem lehettünk nagyon elégedettek a választások lezajlásával, és ami pedig az emberi jogi kérdéseket illeti, illetve az emberi jogi aktivisták kérdését, a Sebaja per a katonai bíróság előtt. Ez jól zajlott, de a büntetlenség azok esetében, akiket gyilkosnak tekintenek, nos ez teljes körül. a asszony felebezését még mindig nem hallgatták meg, és vannak egyéb gyilkosságok, melyeket szintén nem derítettek fel. Tehát továbbra is nagyon súlyos a helyzet az emberi jogokat tekintve. Nos, az Európai Unió újra felveszi a tárgyalásokat, segíti ezt az országot, felveszi a kapcsolatot a komoly demokratikus köztársággal, de arra is szükség van, hogy ezeket kössük feltételekhez, mégpedig az emberi jogok jelentős javulásához mindenféleképpen a frakcióm, és remélem, hogy a többi frakció is egy sürgősségi kérdést fog benyújtani, ez egy felhívás a többi frakcióhoz, egy sürgőségi kérdést a Kongói Demokratikus Köztársaság kapcsán, amely majd talán emlékeztet arra, hogy melyek azok a pontok, amelyekkel kapcsolatban valóban előrelépést szeretnénk ebben az országban. Marsden asszony, köszönöm szépen, hogy bemutatta a helyzetet Szudánban, és különösen Dél-Szudánban. Szeretném megkérdezni öntől, hogy amikor ma bemutatta ezt az elemzését, és természetesen gratulálok, hiszen egységes álláspont alakult ki az SBT-n belül, egy úti tervvel, egy határidőtervvel, végre mondanám, de milyen a helyzet az egy évvel ezelőttihez képest? Micsoda visszalépés történt? És elmondanám, hogy minden egyes probléma, amelyet nem oldottak meg, akár az állampolgárság kérdése, akár a kőolaj megosztásának kérdése, vagy a határkérdések, azok továbbra is fennállnak, de ez a szinte háborús helyzet a két ország között, a bombázások a Kéknírus vidékén, a humanitárius segély eljutatásának nehézségei, Kína egyre fontosabb szerepe, amely azt mondja, hogy egyfajta közvetítőként lép fel, és egy milliárd eurót dob az asztalra, Nos, mindez nem tekinthető sikernek. Esetleg nem voltunk elég éberek, nem voltunk elég határozottak. Mi az ön véleménye mindenről, Mászden asszony, ezen évet illetően, amely rendkívül nehéz volt Szudán és Dél-Szudán számára, és a nemzetközi közösség mit nem tett meg, vagy mit tett rosszul erőltettük ennek az országnak a függetlenségét, és én vagyok az első, aki azt mondom, hogy ez szükséges volt az, hogy elkerüljük a háborút, de hogyha ezzel a függetlenséggel nem lehet elkerülni a háborút, akkor felmerülnek bizonyos kérdések, várom az ön elemzését, és különösen Kína szerepét illetően, valamint a kőolaj kérdés és az esetleges vezeték, hát illetően amely kegyát is majd átszeli. Nagy kérdések ezek. De Kaiser. Köszönöm szépen, de Kaiser asszony. Szelefránka úr. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Nekünk is az a véleményünk, hogy nagyon kényes ez az ENSZ határozat május 12-én egyhangulag született, és az világosan megmutatja, hogy mi legyen az úti terv, mi legyen az eljárásmód, amelyről az Afrikai Unió tanács is döntött április 24-én. Azt hiszem a feltételek világosak, az ellenségeskedést fel kell függeszteni, a légerő általi bombázásokat is, és újra fel kell venni a tárgyalásokat, hogy olyan tévekről lehessen tárgyalni, amelyekre de Kaiser asszony is utalt, mint például a kőolaj kérdése különösen, vagy a határ vonal meghatározásának kérdése, az állampolgársággal összefüggő kérdések Szudánban és Dél-Szudánban, valamint annak lehetősége, hogy a humanitárius segítséget el lehessen jutatni ezekbe a régiókba. Megállapíthatjuk, hogy nagy aggodalmak merülnek fel ennek kapcsán, hiszen egy közvetlen háborús helyzet fenyeget ebben a két országban a kérdése. Tehát az, hogy a két kolléga szerint milyen lehetőségek vannak a humanitárius segély mozgósítására az EU részéről ezen régiók felé, hogy kezelni lehessen ezt a helyzetet. A kőolaj témája alapvető jelentőségű, megállapíthattuk, hogy dél milyen igények merültek fel azt illetően, hogy az északi kikötőkön keresztül exportálni tudják a kőolajt de szeretném tudni, hogy milyen lehetőségekre utalt a főképviselő azt illetően, hogy dél hogyan lehetne a kotonúi egyezménybe integrálni. Nyilvánvaló, hogyha integráljuk ezt az országot, amely az afrikai országokat is kötelezi, ez nagyon világos kötelezettségeket hordoz az emberi jogok tárgyában, és világos hivatkozásokat is tartalmaz a Nemzetközi Büntetőbíróság hatásköreit illetően. Van egy kérelem a Nemzetközi Büntetőbíróság részéről Dél-Szudán felé az emberi jogok tárgyában. Szeretném tudni, hogy Dél-Szudán mérlegeli annak a lehetőségét, hogy kérje a katonai egyezménybe való felvételét, vagy pedig éppen ellenkezőleg Dél-Szudán úgy véli, hogy ez az elem tovább bonyolíthatná a már amúgy is bonyolult kapcsolatokat a két ország között. Köszönöm. Thank you, Mrs. Salafranca. No. Köszönöm szépen, Salafranca úr. Gomes asszony, az Európai Parlament szudáni választási megfigyelési delegációnak a vezetője. Nem hagynám ki az alkalmat, arra, hogy te nem engedem el Veszkot a anélkül, hogy ne tennék fel kérdést. Az Afrika egyik leg sűrűbben lakott országa, Etiópia. Nagyon sokan elkenjük ezt a dolgot. Mi van a több száz politikai fogolyjal, újságíróval egyikük? Megkapta a PEN díjat az USA-ban. Mi van a két svéd újságíróval, akik börtönben vannak Etiópiában? Nos, ami Nyugat-Afrikát illeti. Köszönöm szépen a tájékoztatót, Veszkott úr. Ha megengedik, meghoztam önökkel a gondolataimat. Mi történik Nyugat-Afrikában? Mi a helyzet ott? Hogy alakul ott a helyzet? Az EU hogyan nem lép fel? Most hát ez oda vezet, hogy a gazdasági, pénzügyi, politikai válságnak súlyos következménye vannak, ezek visszaköszönnek a külpolitikából. Tudom, hogy ez túlmutat az ön hatáskörén, de megkérdezném öntől, hogy az Európai Külügyi Szolgálatban gondolkoznak-e azon, hogy hiba volt-e az, hogy feloldották ezt a visszaginei európai biztonsági és védelmi politikai csapatokat, amelyek elősegítették volna a biztonsági ágazat reformját. Azt gondolom, hogy jobban be kell avatkozunk pozitív értelemben, nem visszavonulni kell. Ha ön is úgy érzi, ahogy én, a kapcsolatokat, ugye, em, tehát elmondta, hogy mi történik Bissauban, Máliban, az egész térségben, elmondta, hogy a bűnöző hálózatok, terroristák, akkor a magrebi eh, terrorista hálózatok. Na most eh, nem biztos, hogy de nem látjuk, hogy Angola és Nigéria között Guinea-Bissau kapcsán háború törhet ki. Nem gondoltak erre, vagy nem érzik ezt? A következő kérdésem Szudánnal kapcsolatos. Nagyon örülök, hogy Mászden főképviselő asszony itt van. Köszönöm szépen a nagyon érdekes tájékoztatót. Megkérdezném, hogy látott lát -e eredményt a dél-szudáni kormányzás az emberi jogok területén? Említette, hogy meghívták a főképviselő, azt remélem, hogy eljön. Nem tudom, hogy mi a helyzet a, a háborúval, mi, mi, milyen eredmények vannak. Tehát azt kérem szépen, hogy szóljon egy pár szót. A New York times pár napja olvastam, hogy adja háborúnak, egy, e, adja, adja háborúnak esélyt, amiatt, hogy mi történik észak és dél szután között igazából így lehetne megszabadulni a Nemzetközi Büntetőbíróság által elítélt Álbásírtól, de hát gondolom nem ezt akarta nyíltem szikkel kifejteni. Köszönöm szépen, Gomes asszony! Tának úr! Az Afrika szarva jelentéstevője. Itt vagyok erre, tiszta szívből üdvözlöm eh, Dame Rosalind, Rosalind asszonyt. Két eltérő kérdés, eh, elnézést eh, a száheli tájékoztatója közben érkeztem, nem tudom, hogy elhangzott-e, líbiai fegyverekhez katari pénzekből finanszírozott líbiai fegyverek kerültek a magrebi al szervezethez. Úgy tűnik, hogy a, a Timbuktu és Észak-Mali ténységet is ezek az erők befolyásolják. Na most nem tudom, hogy kialakulhat egy olyan helyzet, hogy egyfajta szakadár állam jön létre, vagy egy újfajta Szomália jön létre, ami a dzsihádi, e, dzsihád erők edző táborának helyszínévé válik. Egy másik kérdés, amely nem az LKS-hez kapcsolódik, nem is AFED, de van hatása Afrikára. Erről olvastam lehet, hogy a parlament is foglalkozik ezzel, a bizottság hasonló jogalkotást kíván bevezetni, mint a Dodd-Frank törvényt Amerikában, tehát hogy meg átvilágítják a termelő ágazatokban, a természeti forrásokat feldolgozó cégeknél. Néhány európai cég úgy érzi, hogyha ez az európai Dodd-Frank törvény keresztül vihető, akkor azt hiszem, hogy megnyitja az utat a kínai dominancia előtt. Ugye a kínaiak kevésbé aggódnak az ilyen finomságok miatt. Mi a helyzet az elgázben? Milyen messze mehetünk? A Dodd-Frankhez hasonló törvénykezésbe kell vezetni, el kell elfogadni? Mi a helyzet a kereskedelmi érdekekkel, átláthatósággal, emberi jogokkal? Dél-Szudánnal kapcsolatban való azt olvastam, hogy állítólag csak pár hetük van a nemzetközi valuta tartalékaikat illetően. Szudán elvágta, azt mondják, a vezetéket. Most nem tudom, hogy mi az elképzelés, hogy elzárják a csapot az északiak között. Nem tudom, hogy ki, kit kíván elzárni a forrásoktól. Hát a dél-szudáni gazdasági válság nem tudom, hogy biztosan pozitívan befolyásolja a katonai nézeteltéréseket. Köszönöm szépen, Tánok úr. Köszönöm. Most pedig megadom ismét vendégeinknek a szót, hogy válaszolhassanak a kérdésekre. Köszönöm a kérdéseket. Először is Dekájzer asszony kérdésére válaszolnék a DCR-ről. Egyetértek azzal, hogy ez továbbra is nagyon instabil régió, és Boszkon és Tanga uh, újra elkezdte a harci tevékenységet Kongóban, és ez bármikor újra megtörténhet a környéken. Tehát igyekszünk a legfrissebb információkat beszerezni embereinken keresztül, akik ott vannak, és Maria Nedelcseva választási missziójának tapasztalatait ön is ismeri. A DLC hatóságokkal való együttműködve a következő kérdésekre koncentrálunk. A választási rendszer reformjára ezzel kapcsolatban sok jó ajánlás van az előbb említett beszámolóban. Tehát a következő választások előtt egy konkrét listát, feladatok listáját lehetne, kellene végrehajtani, és akarunk, tudunk is nekik ebben segíteni, és csak rajtuk múlik, hogy mennyire készségesek. A másik fő kérdés pedig az emberi jogok helyzete és a jogállamiság kérdése általában. Továbbra is támogatjuk az országot ennek a felállításában a CSDP missziókon keresztül, amely a katonai rendőrségi reformot, de civil reformokat is támogat. Egyre jobban próbáljuk kiterjeszteni ezt a programot a DLC keleti térségére is, a Demokratikus Kongói Köztársaság keleti részére is, ahol a lakosság különösen rászorul erre. Kabila elnökkel magával ö, találkozott Pibalx biztos úr és én jó magam is, amikor ott voltunk. Tehát a támogatást nyújtjuk, több szervezeten keresztül, ugyanúgy, ahogy ezt eddig is tettük, miközben persze klasszikus szegénység elleni programokat is működtetünk, de nem ezek vannak a többségben. Etiópiában is úgy dolgozunk, hogy soha nem feledkezünk el az emberi jogi helyzetről, komoly támogatást kap az ország az EU-tól, de folyamatosan kritikus politikai párbeszédet folytatunk a kormányjal. Rámutatunk azokra a fontos feladatokra, amelyeket a szabad véleménynyilvánítás kapcsán a kormánynak meg kell valósítani, a civil társadalom működésének lehetővé tétele, felkarolása érdekében. A svéd újságíró ügyében a svéd kormányjal és más szereplőkkel szorosan együttműködünk. Szerintem ezt a helyzetet meg lehet oldani, de még egy kis időre lesz hozzá szükség, tehát nem felejtettük el. Nyugat-Afrikáról szólva Gomes asszony jó felvetéssel élt. Bissau Ginában, hogy lesz-e CSI misszió, folyamatos fejtörést okoz nekünk ez, mert van reform folyamat, de nem tudjuk jól megkülönböztetni egymástól az igaz és hamis állításokat. Tehát tény az, hogy nagyon akadozik ez a folyamat. Részben azért vontuk ideiglenesen vissza ezt a támogatást, mert eh, látjuk, láttuk, hogy egyszerűen nem volt hatékony, az katonasság keresztbetett mindig a programnak, és eh, mivel az előző két kísérlet megbukott, az ECOWAS-szal eh, nyílt párbeszédet folytatunk ebben az ügyben, úgy gondoltuk, hogy ezt harmadszor ilyen körülmények között nem lehet megtenni, csak akkor érdemes támogatni őket, hogyha a katonaság kivonul a politikából, mert a katonasággal együttműködve nem lehet sikert elérni, legalábbis a tapasztalat ezt mutatja. Még nem nincsenek ott a csapataink, nem kapták meg a mandátumot, bár az ECOWAS komolyan megfontolta a békefenntartó fenntartó erők odaküldését, illetve hát béke teremtő és kevésbé béke fenntartó erőkre van szükség. A jelenlegi válság egyébként lehetőségeket ad arra, Bina, Gis, Gina Bissauban, arra, hogy, hogy a regionális szervezetek is megmozduljanak, mert nélkülük nem is lehet megoldani a problémát. Mert ha mindig csak betömködjük a lukakat, akkor a szakadékot még ezzel nem hidaltuk át. De ugyanakkor nem hiszem azt, hogy Algéria és Nigéria között eh, konkrét háborúra eh, kerülne sor. Politikai rivalizáció folyik, eh, éles nyelvezetet használnak, de az ECOWAS, az ENSZ, az EU jelenléte, jelenlétének tudatában vannak a felek is, és tudják, hogy mit gondolunk. Ami a Szahel övezet országait illeti Tanak úrnak válaszolva, nagyon robbanékony elegy ez az egész térség, és bizony megvan annak a kockázata, hogy Szomáliához hasonló fejlemények következnek be. Nagyon sok kicsi csoport harcol egymás, rivaliz, egymással, rivalizál egymással, és sok külföldi szereplő van ott. Ebben a térségben soha nem volt igazán nemzeti központi kormányzás, ugyanakkor mindig könnyen haza lehetett férni a fegyverekhez. Tehát ö, ö, soha nem volt itt komoly kormányzás, most azonban semmiféle kormányzás nincs tehát a, a rendetlenségből káoszba ment át a helyzet, és a szomszédos országokat, valamennyit, az ECOWAS országait, mindet érinti ez a probléma. Az ensz a nyugat-afrikai hivatallal szorosan együttműködünk, és valamennyi országgal, amely érintett, minket is aggaszt az a tény, hogy az al Nigériában és a határtérségben működik, a nigériaiak is meg vannak ettől ijedve, és tudjuk, hogy itt gyorsan kéne lépni. Mert eh, ha túl sokáig fennmarad ez a kaotikus, kormányzatlan állapot, akkor ez csak a helyzet súlyosbodás, súlyosbodásához vezet majd. Ami a bánya ágazat helyzetét illeti, nem tudom, hogy a jogalkotás tart egyáltalán valahol, de a külügyi szolgálat nagyon odafigyel az úgynevezett problémás ásványanyagok kérdésére, és megpróbáljuk legalább ezek kapcsán elfogadtatni az EITI kezdeményezést a kitermelőkkel, az érintett kormányzatokkal, hogy legalább átláthatóbb legyen ezen nyersanyagok bányászása, és jobban lehessen látni, hogy hova áramlik a pénz, ki is van a hátterében a kitermelésnek és a haszon elosztásának. Ennek kapcsán sok konkrétabb feladatot is végzünk. Ennyit röviden erről. Nos, Szudáról ugyancsak röviden, hogy adjunk a háborúnak egy esélyt, az utóbbi évben sokat romlott a helyzet, és ennek több oka van. Először is egyik fél sem tapasztalt, sem rendelkezik tapasztalattal az ilyen helyzetek kezelésében, a délieknek pedig még az önkormányzás is gondot okoz, az északiak pedig létükben fenyegetve érzik magukat az új állam miatt. Tehát mindkét kormány túlzottan is elvi pozícióra helyezkedik, és mindenféle kompromisszummal nagyon óvatos. Ugyanakkor a tapasztalat azt mondatja velünk, hogy az ilyen konfliktusok megoldásának a fegyveres harc soha nem sikeres eszköze, és ezt a két fél is fel fogja fogni, azért próbáljuk őket visszaterelni a tárgyaló asztalhoz, mert ezt ők is tudják, tudhatják, hogy a fegyveres harc csak ront a helyzetem. Még eh, három kolléga kész szót. Tudom, hogy önnek el kell mennie Beszkot úr, aztán Marston asszony esetleg még lezárhatja a költ. Mauro úrnak adnám meg a szót. Mario. Sí, grazie, Presidente. Eh, Köszönöm, elnök úr. Meg kell ismernem, hogy kicsit zavarba vagyok azon értelmezés miatt, amely a szudáni konfliktus kapcsán itt előkerült. Én mindig is ezt a konfliktust aszimmetrikus konfliktusnak ítéltem, ahol is a tévedések nagy része a kartumi kormány ö, ö, okán alakult ki. Persze meg kell egy kiegyensúlyozott álláspontot őriznünk, és a béke folyamatot elő kell mozdítanunk, azonban nem teljesen következetes mindez azzal, hogy azt mondjuk, hogy mindkét kormány esetében az a probléma, hogy nincs elég tapasztalat. A kartumi kormány esetében szerintem nem így van ez. Szerintem a kartumi kormány egyszerűen halogató technikát folytat, és ez csak is ahhoz vezethet, hogy a dél-szudáni kormány összeomlik, különösen, hogyha a külolajügyében nem jutnak megegyezésre. Éppen ezért reméljük, hogy az ENSZ BT-ben egyetértés lesz, de van ott egy olyan szereplő, Kína, amelynek javára válik ez a halogató technika. A kérdésem tehát a következő. Az Európai Unió álláspontja egy olyan álláspont, egy nagyon marginális álláspont, amely ilyenfajta értelmezéssel ért egyet, és szerinte az a cél, hogy mindenről egy egyensúly jöjjön létre, vagy pedig tudatában vagyunk-e annak, hogy itt egy aszimmetrikus konfliktus alakult ki, és támogatni kívánjuk, hogy Dél-Szudánban állam jöhessen létre. Felteszem tehát ezt a kérdést, mert nem lepődnék meg, hogyha a következő alkalommal, hogyha ezt a megközelítést folytatjuk, akkor ö, valóban olyan helyzet alakulna ki, amelyben már nem lenne mozgástér, és nem tudnánk beavatkozni. Thank you very much, Mr. Köszönöm szépen, Mauro úr. Lőzing asszony. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen el kell mondanom, hogy meglepődött, meglepődtem, hogy a kollégák meglepődtek azt illetően, amit például De Kaiser asszony mondott, mely szerint az EU Dél-Szudán függetlenedését támogatta és előmozdította tekintettel a fennálló problémákra és ezen tisztázatlan határvonal kérdésére, vagy a kőolaj kérdésére, és külön az az abbei régió problémáira. Hát ez már kezdettől fogva ismert volt, ezek a konfliktusok léteztek, és világos volt, hogy ezek nem oldhatók meg abban az időpontban, és ezek belátható időn belül nem is lesznek megoldva. Hát ez igencsak idegesít, hogy egyesek meglepődnek ezen, de lenne néhány konkrét kérdésem amelyek a pontosítást szolgálják. Kérdésem lenne, hogy mi a helyzet a tervezéssel, ami egy EU missziót illet Dzsubába? Mennyire haladtak előre a tervezéssel, és mi lehetne pontosan a misszió feladata, vagy legalábbis mit terveznek ez ügyben? Egy további kérdés van-e olyan tervezés európai államok részéről, mely szerint az USA Interim Security Force-ban részt vennének. Köszönöm. Köszönöm szépen. Utolsó hozzászóló, Muniz asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Mauro, Mario Mauro helyesen említette, hogy mi is a probléma gyökere elmondta azt, amit jó magam szerettem volna megemlíteni. Az európai részvétel a szudáni helyzet alakulásában. Nos, megpróbáltunk kezdettől fogva részt venni ebben a folyamatban, megpróbáltunk fontos szerepet játszani, anélkül, hogy a térségben uralkodó erőknek adtunk volna nagy teret. Az ECOWAS-ról szólt Maszkott asszony, én gyakorlatibb megközelítéssel élnék, és inkább ez, erre összpontosítanék a politikai kérdések helyett. A költségvetésről nem sokára vitázni fogunk itt a szakbizottságon belül is. A stabilitási eszköz volumenét jelentősen csökkentették, ezt az eszközt használnunk kell. Ugyanakkor a fejlesztési együttműködési eszköz volumenét is csökkentették, különösen ahhoz képest, amit eredetileg előirányoztunk erre a célra igényként. Kérdésem tehát, hogy van-e elegendő támogatásuk ahhoz, hogy megvalósítsák ezeket a stabilizációs politikákat a régiókban, ahogyan ezt az ECOWAS igényli és az európai intervenció igényelni ezt. Tehát van -e elegendő pénzügyi támogatás, egyetértenek-e az Európai Bizottsággal, mely szerint a 2013-as költségvetés, illetve a következő pénzügyi terv esetében csökkentések, fontos csökkentések vannak előirányozva ezen a területen. Amikor azt mondjuk, hogy az EU politikai kötelezettséget vállalt, hogy erőteljesen felép ebben a térségben, nos, ez, hát ez egy pénzügyi kérdés, és nem csupán politikai. As asszony, most öné a tisztességes feladat és kihívás, hogy minden kérdése válaszoljon. Köszönöm szépen, igyekszem minden kérdésre válaszolni, Szudánnal és Dél-Szudánnal kapcsolatban legalábbis. Te, Kaiser asszony nagyon is lényegre törően tette fel a kérdést, hogy miért is ütöttek ennyire balul ki a dolgok. Mit kellene még tennie? Kellett volna tenni a nemzetközi közösségnek? Miért vallottunk kudarcot? Az egyik központi megezés, most mivel is kell megvikoznunk? A bizalom teljes hiányával, mindkét kormány részéről. Talán nem meglepő, hogy ennyi évtizednyi polgárháború után, hát bizalmatlanság uralkodik. De nem szabad alá értékelnünk azt a hatalmas kihívást, alábecsülni, amivel szembenézünk, amikor megállapodást szeretnénk erő segíteni. Mindkét kormány kötelezettséget vállalt amellett, hogy a két élhető állam koncepcióját kívánják megvalósítani. De többször láttuk azt, úgy tűnt, hogy rövid távú taktikai döntéseket hoztak, nem pedig stratégiai hosszú távokat, amelyek ezt a koncepciót, a két állam létét vennék figyelembe. Béki szerintem nagyon sok jót tett az elmúlt 18 hónapban. A két felet odáig vitte, hogy több megállapodást aláírjanak, mármint ami a határ kérdések megoldását illeti. Aztán az egymás állampolgárnak elismerése kérdése, ami az ideiglenes megállapodást illeti, a közös határ ellenőrzést, aztán volt egy megállapodás, a nem megtámadási megállapodás. A fő probléma az, hogy ezen megállapodások nagy részét vagy részlegesen, vagy egyáltalán nem hajtották végre. Tehát ez visszavezet minket ahhoz a kérdéshez, hogy megvan-e a szükséges politikai akarat a két kormánynak. Hogy a béke útját, ne a háborújét válasszák hogy valóban a különbségeket békés módon oldják meg, ne katonai megoldásokat keressenek és találjanak, és hogy képesek-e a rövid távú taktikai előnyökön túl a jövőbeli teljes képre összpontosítani a közös ö, függőség, ha tetszik, hanem függenek egymástól a két élhető állam kapcsán. Volt egy március közepén egyfajta optimizmus uralkodott mindenütt, amikor a két fél megállapodott az olajtárgyalásokkal kapcsolatban. Abban állapodtak meg, felismerték azt, hogy nehéz lesz, vagy szinte lehetetlen azt a szakadékot átidalni, ami Kártom és Csubák között tátongott, tehát egy átmeneti pénzügyi megoldást próbáltak létrehozni. Beki elnök úgy gondolta, hogy ha a két kormány tanácsot kér a nemzetközi közösségtől, hogy megnézik, hogy esetleg a pénzügyi hiányt, amelyel szembenéz Khartoum, egyharmadát a nemzetközi közösség tudná esetleg fedezni. Amikor itt volt Brüsszelben, márciusban, meghívta Basír elnököt, hogy jöjjön el Dzsubába, Dél-Szudánba, és hát nagyon is elkeserítő volt az, hogy ezen eredmények ellenére az egész dolog szétesett, hiszen a határok mentén eszkalálódott a feszültség, és összetűzésekbe torkollott ez a két hadsereg között. Ezeket láttuk az elmúlt hétekben. Kína szerepét, hetekben, Kína szerepét illetően. Közös érdekeink vannak Kínával, közös érdekünk Kínával az, hogy mindkét kormányt arra ösztönözzük, hogy békés módon oldják meg fenn kint lévőség, vagy függőben lévő ügyeiket. Kínának nagyon nagy befolyása van Kartumra, stratégiai partnersége van Kartummal, a 80-as évek óta tart ez a kapcsolat, de hát nagyon is sok érdekük főződik Dél-Szudánhoz is. Láttuk, hogy Kína egyre proaktívabbá vált, amikor nagyon is érinti az olaj kapcsán a két ország a Kínát. Mi arra törekedtünk, hogy segítséget nyújtsunk a kínai hatóságok részéről van egy kínai küldött, aki a két Szudán kérdését vizsgálja meg. Azt hiszem, hogy a kínaiak nagy szerepet játszhatnak a MEKI program támogatásában is. Igyekeztünk a, a MEKI csapatot támogatni, talán még többet tehetnénk ennek érdekében. Ami a további politikai támogatást illeti, ami az alternatív vezetékrendszert kenyen keresztül ez az elképzelés. Most a dél-szudáni kormány azt jelezte, nem régiben legalábbis, hogy első preferenciájuk az, hogy megállapodjanak a kartumi kormányjal. Amíg eh, el tudnak érni megállapodást az a kapcsolatban, mi az, ami elfogadható és igazságos feltétel, de aggódtak is, amiatt, hogy milyen intézkedéseket vezetett be. Karton például elkobozták az olajszállítmányok egy részét a kikötőből, és ugye azt mondja Dél-Szudán, hogy ilyen elkozásokra nem kerül sor, ha meg tudnak állapodni kartommal. Egyre több jelet látunk arra vonatkozóan, amely arról szól, hogy megbízható opció lenne egy alternatív vezetéképítése Kenyán keresztül. De világos az, Eleinte azt mondták, hogy egy éven belül ezt a vezetéket meg, tudnánk építeni, meg tudják építeni, de most minden jel arra mutat, hogy legalább két-három évig, vagy akár tovább tarthat ennek az építése. Ennek az opciónak a megvalósíthatósága még nem igazolt. A kormány világosan állást foglalt az kapcsolatban, hogy ezt az opciót komolyan fontolóra vették. Ami a humanitárius segély mobilizációját illeti Szudán és Dél-Szudán esetében, tudom, hogy az ECO számára Szudán és Dél-Szudán a világ legnagyobb programjának számít. Nagyon nagy a Darfuri segélyprogramunk, és a dél-szudáni humanitárius programunk is. A dél-szudáni humanitárius gondok nőnek nagyon gyorsan. A a törzsi konfliktusok miatt. És ugye nagyon sokan jönnek vissza északról, visszatérők, tehát ez az élelmiszer és biztonság kérdése mellett ott további problémákat okoz. A humanitárius kívások olyanok, hogy több humanitárius segítségnyújtásra lesz szükség a nemzetközi közösségek részéről ami a Nemzetközi Büntetőbíróságot illeti, és Dél-Szudán katonai megállapodáshoz való csatlakozását, azt hiszem, a katonai megállapodása kapcsolatban, hogyha csatlakoznak ehhez a megállapodáshoz, akkor azon kell majd dolgozniuk, hogy ugye a romai alapszabályt is jóvá kell hagyniuk és ratifikálniuk kell. Reméljük, hogy Szudán, Dél-Szudán fel tudják oldani a feszültséget, az ellentéteket előbb és nem később. Ami a dél-szudáni kormányzás terén elért eredményeket illeti. Továbbra is aggódunk, amiatt, hogy mi a helyzet az emberi jogokkal. A rendőrség kapcsán például, a rendőri erő kapcsán. Nos, ez a kérdés, ez hát alapvetően egy geréja eh, hadseregből alakul ki egy profi hadsereg és rendőri testület, tehát azt hiszem, hogy a problémák ennek a, az átmeneti állapotnak is betudhatóak. Nagyon fontos, hogy Dél-Szudán elismeri, hogy vannak problémái, vagy fontos, hogy elismeri, és akkor segítséget kér. Azt hiszem, hogy ez a ö, megközelítés, hogy Szudán, Dél-Szudán elismeri, hogy vannak gyenge pontjai, ez egy fontos előrelépés. Ami a Dél-Szudáni kormányt illeti, létrehoztak egy alkotmányos felülvizsgálati bizottságot, amely az állandó alkotmány kidolgozásával foglalkozik. És ha jól értem, ennek a bizottságnak az összetétele sokrétű, sok kisebb ellenzéki párt is benne van ebben a bizottságban, képviselteti magát. Egy kicsit beányékolta ennek a bizottságnak a munkáját a határmenti problémák sora, de támogatnunk kell ezt a bizottságot, mert azt gondolom, hogy az Emberi Jogi Bizottság munkáját is támogatnunk kell Dél-Szudánban, támogatni kell az igazságszolgáltatásban dolgozók képzését, ami, ami az olajat érinti Dél-Szudánban és az olajcsapok elzárását. Nos hát, a helyzet részben azért alakult ki, mert tavaly decemberben kapcsolódva az Addis Abebai tárgyalásokhoz a kátomi kormány bejelentette, hogy elkezdik elkobozni a dél-nyugat, a dél-szudáni olaj eh, szállítmányokat, mert azt állítja ész, tehát Szudán, hogy Dél-Szudán nem fizette meg a különböző vám és egyéb díjakat július óta. Bár a tárgyalások még zajlottak, azt mondták, hogy nem kaptak pénzt még Dél-Szudántól. Dél-Szudán azt mondta, hogy még tárgyaltak, és fizettek is eh, különböző díjakat, közlekedési és feldolgozási díjakat, a helyzet romlott, és január végén Dél-Szután úgy döntött, hogy bezárja az olajipari tevékenységét. Kártum nem csak elkobozta az délszudáni olajat, hanem a, olyan vezetékrendszert épített ki, amely eltérítené a délszudáni olajat. Most hát a délszudaniak semmilyen bevételre nem tesznek szert az olajiparból, éppen ezért lezárták az olajipari tevékenységüket. Ez egy drasztikus döntés volt. Nem hiszem, hogy sokan számítottak arra, hogy a délszudáni kormány ennyire messzire elmegy, de hát megtették. Nyilvánvalóan ennek nagyon súlyos gazdasági következményei voltak. A nemzetközi donor közösség, az Európai Unió azt mondtuk mind, hogy mi nem tudjuk kivásárolni Dél-Szudánt, nem tudjuk ezt a nagy lyukat betölteni, amely az olajbevételek hiányából adódik. Minket is érint nyilván ennek az egész kérdésnek a humanitárius oldala. Ez a helyzet tovább rosszabbodott a következő hónapokban. Talán néhányan látták a Világbank jelentését, aztán most már kiszivárogtatta a sajtó is. Azt mondanám még, hogy Kartonban is, de Szudán is nagyon súlyos gazdasági válsággal néz szembe, szinte semmilyen valutatartalékok nincsen, a hegységi támadások miatt elég nagy tömegben veszítettek el olajat, északon is devalválódik a valuta, Kicsit aggasztó ez a helyzet, ahol azt hiszem, hogy Kátom és Uba egymásra mutogatnak, azt kérdezik, hogy ki fog először összedőlni, vagy bedőlni. Ami a gazdasági tényezőt illeti, az nagyon fontos. Milyen szerepe van tehát a politikai helyzetre vonatkozóan? Hogy többet kellett tennünk Dél-Szudán támogatására, nos, hát megpróbáltunk Dél-Szudán függetlensége óta kiegyenített megközelítést próbáltunk magunkévá tenni, mert nem akartuk azt a benyomást kelteni Szudánban, hogy Dél-Szudán függetlenséget követően hátat fordítunk Szudánnak, és semmilyen érdekünk nem fűződne Szudánhoz, és csak a déle foglalkoznánk. Ezt nem akartuk. Felismertük, a dél stabilitása érdekében, annak fenntarthatósága érdekében nagyon fontos az, hiszen nagyon nagy a függőség éjszakkal, fontos az, hogy két élhető államot támogassunk, és ne csak egyre összpontosítsunk. Tehát ez volt a, az egyik alapérvelésünk. Dél-Szudán nagyon szegény ország, minden tőlünk telhetőt megtetünk annak érdekében, hogy humanitárius és fejlesztési segélyt biztosítsunk. Aztán volt még egy kérdés azzal kapcsolatban, hogy nem kellett volna meglepődnünk, amiatt, ami történt, az ABA és ezeket a problémákat nem oldották meg az időközi kormány ideje alatt. Ez helyes megállapítás, valóban még voltak elvaratlan szám, szálok. Rájöttünk, a Van den Blue Nile jegyzőkönyvet nem ö, hajtották végre, nem voltak ö, nyilvános konzultációk, ö, a csapatok kapcsán sem történt meg minden. Ennek eredményeképpen alakult ki ez a nagyon nehéz helyzet, amelyel a két ország részben. Ami az abalyai problémát illeti, ez nagyon nehéz, mert nagyon fontos előrelépés, mind Kárton, mind Csuba számára az lenne, ha a biztonsági erőjüket visszavannák. Így kellett volna, ezt kellett volna tenniük a tavaly júniusi megállapodás érdekében. Dél-Szudán ezt megtette, és az új BT határozattal reméljük, hogy Kártom is ki fogja vonni csapatait. Amint ez megtörténik, a Beki munkacsoport elkezdheti a tárgyalásokat, a BIA végső státuszát illetően. Aztán volt egy kérdés az EU misszióról, Dél-Szudáni missziójáról. Vannak tervek, hogy lenne egy közös biztonság és védelmi misszió, amely a csubai repülőtér biztonságát kívánná növelni. Ez egy nagyon diszkrét projekt, reméljük, hogy nem sokára megvalósíthatjuk, és a biztonsági kérdéseken fogja megoldani majd a repülőtéren. Ez egy konkrét EU hozzájárulás lenne. A legfőbb kérdés pedig az, hogy az EU tagállamai képesek lesznek-e személyi és egyéb támogatást nyújtani az EBA-nek, ugyanis ezt nagy részt etiópok teszik ki, legalábbis a katonai részét, és van némi civil erő is benne, ez is nemzetközi. Itt talán lenne lehetőség arra, hogy a közös határmegfigyelő misszió keretén belül az UNDP KU e nemzeti közi megfigyelőket küldjön a térségbe, és így az EU is betekintést nyerjen a helyzetbe jobban. Köszönjük, Mester asszony! Ez volt ennek a napirendi pontnak akkor az utolsó felszólalása. Most egy perc szünetet tartunk, hogy átrendezzük a terepet. Okay, colleagues, we can start. The next point. Következő napirendi pontunk az Albán külügyminiszter és egyben miniszterelnök helyettes asszonyal fogunk eszmecserét folytatni, aki egyben az Albán parlament ellenzéki vezetésű Európai Uniós csatlakozásával foglalkozó bizottságának is ö, tagja. Üdvözlöm külügyminiszter asszonyt, és az Európai Parlament, szeretném ezt leszögezni előre, a konstruktív párbeszéd mellett elkötelezett Albániával, a működő demokrácia megteremtésében vagyunk érdekeltek, és az albán politikai erőket arra ösztönözzük, hogy Albánia EU integrációs törekvéseit támogassák. Ezen belül is a demokrácia megerősítése irányuló és parlament megerősítése irányuló, intézkedéseket hozzák meg, a politikai tolerancia kultúráját honosítsák meg. A választási reform a konkrét témánk. Az Európai Parlament ösztönzi Albániát arra, hogy továbbra is konstruktív szerepet játszon a regionális stabilitás megteremtésében, és járuljon hozzá ahhoz, hogy az etnikumok közötti feszültségek enyhüljenek. Itt nyilván elsősorban a régióban, Macedóniában és Koszovóban történt eseményekre gondolunk elsősorban. Megadom most a szót miniszterelnök helyettes asszonynak, külügyminiszter asszonynak. Elnézést először is Edmond Hakinasztónak adom meg a szót, ő a miniszterelnök helyettes, és majd utána a külügyminiszter asszonynak. Parancsolja miniszterelnök helyettes úr. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt bizottsági képviselők, nagy tisztesség számomra, hogy ma megszólalhatok önök előtt, és tájékoztathatom önöket az Albániában történt pozitív eseményekről, fejleményekről a regionális politika területén. Amint tudják, Albánia benyújtotta EU csatlakozási kérelmét. Mellettem ülő kollégám, Rego asszony, az Európai Integrációs Miniszter, és a Busati úr, aki a parlamenti EU csatlakozási bizottság elnöke, azért vannak mellettem, hogy a kérdéseikre velem együtt válaszoljanak. Meg szeretném köszönni először elnök úrnak, hogy megszervezte mai meghallgatást, és hogy önök érdeklődtek ez iránt. Mi is érzékeljük, hogy az Európai Parlament elkötelezett Albánia integrációja mellett, és mi is azok vagyunk. Az EU csatlakozás folyamata a fő Prioritása nemzetünknek. Ennek egységesítő ereje van, politikai hitelességünk és gazdasági átalakulásunk is függ tőle. Múlt év novemberében pártjaink megegyeztek abban, hogy konstruktív párbeszédet folytatnak az EU csatlakozásról minden egyéb nézeteltérésük ellenére, és az EU intézmények is támogatják ezt a folyamatot, az EU bizottsága és az önök parlamentje is. Meggyőződésünk, hogy a megfogalmazott prioritások végrehajtása, amelyet a 2020-as bizottsági vélemény tartalmazott, valóban nemzeti összefogást feltételez a kormány és a civil társadalom között, az európai biztos, Füle bővítési biztos úr nemrégében, amikor Tiranában járt, akkor ezt megerősítette. Valamennyi párt tehát, ahogy elmondtam, elkötelezett Albánia csatlakozása mellett, és azon vagyunk, hogy az alkotmány betűjét és szellemét is figyelembe véve ezen az úton tovább haladjunk. Az együttműködés már eddig is nagyon fontos volt számunkra az eddigi reformok végrehajtása során. Miután széles körülön egyeztettünk, nemzeti cselekvési tervet fogadtunk el, és intézkedéseket foganatosítottunk annak érdekében, hogy ez a fejlődés meginduljon. A parlamenti reformmal foglalkozó munkacsoport 34 módosítással elfogadta a 27 cikkből álló eljárási szabályzatát parlamentünknek, és ebben explicit módon hivatkozunk a jogállamiságra, a parlament adminisztratív kapacitásának kivépítésére EU ügyek tekintetében. Minősített szavazással és konszenzussal döntöttünk, és kölcsönösen elismerjük a pártok egymás között, hogy erre szükség van. Ombudsmanunk pedig, aki ezzel a feladattal foglalkozik, maga is nagyon elkötelezett, hogy nagy kihívást jelentő munkáját jól végezze. A választási reform a következő nagy mérföldkó az életünkben. Fontos módosításokat eszközülünk az OECD és egyéb szervezetek ajánlásai alapján. Politikai elkötelezettsége van kormányunknak annak érdekében, hogy a következő választásokat már a választási reform megtörténte után hajtsuk végre, minél előbb. Ami a közigazgatás reformját illeti, erőfeszítéseket teszünk a polgári törvénykönyv módosítására és a kapacitás építése, intézményépítése. Fontos lépéseket tettünk tehát a jogállamiság megteremtésében, cselekvési tervünk van, monitoring mechanizmus érvényesül, amely a végrehajtást követi nyomon. Azon vagyunk, hogy növeljük a, a az igazságszolgáltatás hatékonyságát, és felállítottunk egy bizottságot, amely kifejezetten azzal foglalkozik, hogy az EU jogintézmény építő támogatását hatékonyan költsük el, és az igazságszolgáltatásban meghozott döntéseket végre is tudjuk hajtatni. Az igazságügyminiszter és az igazságügyi felső tanács felügyeli a rendszer. Ami a korrupció elleni küzdelmet illeti, ez, ez is kormányunknak fő prioritása, ideértve azon jogi környezet megteremtését, amely a hatékony harc érdekében szükséges, és utána konkrét komoly intézkedéseket tudunk majd hozni. Az adatgyűjtés és adattárolás rendszerét kialakítottuk, az érintettek megegyeztek a legmagasabb be, az jog végrehajtó vezetők státuszában, függetlenségében léptünk. Az intézményközi koordináció területén is a szervezett bűnözés elleni harcban, a drogkereskedelem elleni harcban egyetműködünk egyéb nemzetközi szervezetekkel. Ami a tulajdonjogi kérdéseket illeti, a magántulajdon és földtulajdon kérdését most prioritással szabályozzuk. 2011. decemberében a tulajdonjogi ügyek koordinációs biztosát kineveztük, és előre léptünk a, az ingatlanok ö, ö, kapcsán szükséges kompenzáció szabályairól is. Megteremtettük a jogi keretét az emberi jogok védelmének és a kisebbségek védelmének. Most arra irányulnak erőfeszítéseink, hogy a végrehajtás területén, a keretrendszer végrehajtása területén előrelépjünk. 2011. novemberében Népszámlálást végeztünk nemzetközi szabványok szerint. A népszámlálási kérdőív az etnikai hovatartozás és vallási hovatartozás kérdését is firtatta, hogy megtudjuk a lakosság identifikációs arányát, hogy mekkora is a kisebbséghez sorolható lakosság, és ebben a tekintetben pontos adataink legyenek. Ami a cigány kisebbséget illeti nemzeti stratégiát dolgoztunk ki, és selekvési tervet is, a romák kirekesztésének csökkentése érdekében 2015-ig. A Védelmi Minisztérium pedig a munkaügyi minisztérium alá került, és mármint konkrétan épületileg, és így eh, hatékonyan tudjuk tervezni a munkát, hosszú távon pedig a következő ágazatokban tervezünk konkrét intézkedéseket, oktatás, egészségügy, közigazgatás. Fontos lépéseket tettünk annak érdekében is, hogy a nemek közötti, nemek elleni, nem elleni erőszak ügyében javulás történjen, a gyerekjogok érvényesülése területén konkrét intézkedés tervet hoztunk. A szexuálisan más orientáltságú személyek ügyében is. Három nap múlva lesz egyébként ebben az ügyben egy fontos konferencia. Meggyőződésünk, hogy idén, ami ugye Albánia függetlenségének századik évfordulójának ünnepe, Kiváló év lesz arra is, hogy EU integrációs intézkedéseinket felmérjük, számot vessünk velük. 2011 nagyon fontos év volt a, ezen a területen. Megfogható előrelépést értünk el, tehát valamennyi fenti területen, és persze tudjuk, hogy még sok kihívás áll előttünk, de a konstruktív együttműködési szellem létrejött, és úgy tűnik, hogy fenntartható, tehát a pártok beszélnek egymással, és valamennyi párt elkötelezett az EU csatlakozás közös prioritásának sikere mellett, és a kormány pedig különösen. Most pedig ejtenék néhány szót a Nyugat-Balkánon történt friss eseményekről. Albánia aktívan részt vesz a regionális együttműködésben, fontos szerepet játszunk a régió újjáépítésében is. Meggyőződésünk, hogy az integrációs folyamat kiváló keretet ad a múlt feldolgozásához és országaink közötti konfliktusok rendezéséhez. Ez egyébként a legjobb immunszer, oltóanyag a további ellenségeskedésekkel szemben is, hogyha közös célokat, az EU tagságot tűzzük ki magunk elé. fulex és annak a vizsgálati taskforce szorosan együttműködünk, hogy az Európa Tanács decemberi jelentésében megfogalmazott Dick Márti által jegyzett jelentésben foglalt kritikák okát feltárjuk és orvosoljuk. Albánia aktívan részt vesz valamennyi regionális kezdeményezésben, és növeljük együttműködésünket szomszédainkkal, a regionális piac kialakítása érdekében és az Európai Unióhoz, a NATO-hoz való csatlakozás érdekében, az energiainfrastruktúrák összehangolása érdekében, és a fizikai és nem fizikai korlátok elhárítása érdekében a kommunikáció területén, és az Európa Tanácsban a miniszterek tanácsának ideiglenes elnökségét átvesszük, egyesülve a sokféleségben nekünk is jelszavunk. Albánia folyamatosan javítja a kapcsolatát szomszédaival, és szeretnénk az Európai Unióhoz ezáltal is közelebb kerülni. Nagyon fontosnak tartjuk a szomszédsági kapcsolatok ápolását és az albán etnikumok védelmét, mint közös feladatot. Az ő védelmük csak békében, tolerancia érvényesülése esetén képzelhető el, és ezért mi ebben érdekeltek vagyunk, szeretnénk a régió stabilitását megerősíteni, és úgy gondoljuk, hogy komoly szerepünk van és lesz ebben. Most pedig, ha megengedik, akkor megadom a szót Useti kollégának, hogy folytassa a beszámolót. Mr. Chair. Elnök úr, tisztelt Európai Parlamenti Szakbizottsági képviselők, nagy megtiszteltetés számomra, hogy halvány európai útjáról önökkel értekezhetem. Az Európai Parlament és az önök szabizottsága aktívan bátorították országomat, hogy maradjunk a demokrácia, a reformok útján. Ez megfelel az albán nép többségének az elképzelésének is. Az ellenzék tagjaként, az Európai Integrációs Parlamenti Szakbizottság tagjaként szeretném ismételten megfogalmazni azt az üzenetet, amelyet megfogalmaztunk már. Nemzeti prioritás az integráció és a társadalom különböző szintjeinek hozzájárulását teszi szükségesé. A parlamentben politikai megállapodást kötöttünk, amelynek értelmében március végéig kellett volna megvalósítanunk a parlamenti reformot, illetve a háromötödös többséget igénylő ö, mm, szabályokat. Ami az akcióterveket illeti, 12 kulcs prioritást alakult ki. Az Európai Bizottság ország jelentéséből emeltük ki ezeket. Ha megnézzük, mi történt tavaly november óta. Nem feltétlenül ellenzéki szemmel szeretném ismételni ezt a helyzetet, csak néhány eredményt értünk el. Az ombudsman megválasztása, nagyon fontos törvényeket hoztunk, amelyek a háromötödös többséget tették szükségesé. Május 15-én lejár a határidő, sajnos nem sikerült a választási reformot végrehajtani. A kormányzópárt nem hajlandó minden ajánlást elfoglalni, amely a központi választóbizottság összetételt illeti. Növelni kell a bizalmat, a függetlenséget, a pártatlanságot, pártatlanságot a választási törvény pártatlan alkalmazását. Ugyanez igaz, ami a választási viták megoldását illeti. Így lehet garantálni a jogorvoslatot, és így lehet összhangba hozni a választási törvényt az alkotmányunkkal. A választásoknak meg kell felelniük nemzetközi normáknak. Ez nem csak Albánia Európai Uniós integrációja szempontjából fontosak, ezek jelzik azt is, hogy szeretnénk eltérni a mm, választási csalások által áthatott korábbi választásokat. Hiszünk abban, hogy a választási reformot be kell fejezni, mielőtt a parlament a köztesek elnökét megválasztja. Ugyanannyira fontos, a parlamenti reform sem zárult le. A demokratikus társadalmak tapasztalat azt mutatja, hogy a működőképes parlament nagyban függ attól, hogy milyen szabályok irányítják a parlament életét. A kormányzópárt nem nyitott még a titkosszavazása, amikor olyan személyekről van szó, megválasztásról, akik független intézményekben dolgoznak. Egy ez az ellentmondásság, ellentmondásosság elve, amikor amikor a miniszterelnök szólal fel a parlamentben, az ellenzék vezetőjének is ilyen lehetőséget kell adni. Ami a független intézmények vezetőt illeti, őket nem a parlament működéséhez kapcsolódó eljárási ügyként kell kezelni. Nagyon fontos, hogy kiket és hogyan nevezünk ki az ilyen intézmények élére. Éppen ezért összefügg azzal is, hogy a hármas kulcsfontosságú prioritást betartassuk, megfelelő meghallgatásra van szükség az alkotmánybíróság, a felső, legfelső bíróság tagjának kinevezésekor. Ami a legfelső bíróságot, az alkotmánybíróságot illeti, ne ellenmondásos, túlpolitizált folyamatok voltak ezek, általában politikai célok érdekében, vagy ahhoz igazították a, ezen személyek kinevezését, ami a a fő legfelső tanács az alkotmánybíróságot illeti. Nyolc, nem kilenc tagja van, nem tud többségi döntést hozni. A fő igazságügyi tanácsnak nincs elnök helyettese, aki pedig a tanács mindennapi működését felelősség. A legfelső bíróságnak 16 tagja van, nem 17. Magasrangú kormány párti személyiségek nem rejtik vége alá azt a céljukat, hogy szeretnék ezeket a pozíciókat betölteni, majd amikor megválasztották az új elnököt. Megint kifejezi azt, hogy garantálni kell a befogadó zöggenőmentes feladatot, amelyen megválasztjuk ugye a köztesek elnökét, hiszen a köztesek elnöke az embereket képviseli, a megválasztása a személye meg kell feleljen az alkotmánynak. Nagyon fontos ugye a hatalom megosztás. A közösség elnökének szerepe négy területen kiemelt fontosságú, ahol a nemzetközi közösség ahhoz ragaszkodott, hogy Albánia a demokratizáció folyamatában ezeket figyelembe venje. Diplomáciai szolgálatok, igazságszolgáltatás, biztonság. Nagyon fontos, hogy legyenek kézzelfogható eredmények. Nagyon fontos a közigazgatás reformja, a ellenes küzdelem, igazságszolgáltatás, szervezetbűnözésének küzdelem, tulajdonjogok, emberi jogok, a roma közösségek jogai és a diszkrimináció mentes, mentesség. Tisztelt bizottsági tagok! magasrangú tisztviselők immunitását, vagy mentemi jogát feloldjuk, vagy, tehát, ahogy ezt látjuk a nemzetközi gyakorlatban is. Nagyon fontos a törvényhozás szempontjából, ahol 3 5 többség van szükség. Nagyon fontos a reformok megfelelő végrehajtása egy megerősített intézményközi megállapodás keretében. Ugyanakkor a kormánytól azt kérjük, hogy a szavaikat tettek kövessék, hiszen ketyeg a, az óra. Albánia függetlenségének századék évfordulóját szeretnék annak jegyében üdvözölni, hogy előre lépjünk az Európai Unióhoz való csatlakozási folyamatban. Bármilyen kérdésükre szívesen válaszolok. No? Okay, please, Madame Bregu, Minister of European Integration of Albania. Európai Integrációs Miniszterasszony, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők. It was due time for you all to see. Azt hiszem, itt volt már az ideje annak, hogy így együttesen találkozzunk, és az együttműködés szellemének ilyen formális jelét is adjuk hiszen a kohézió, az inklúzió, a politikai párbeszédek gyakori kifejezései, de ezt most ma meg is valósítottuk. A többségi kormány és az ellenzék képviselői is jelen vannak ma, az én személyemben. Tavaly november óta én is megerősítettem, hogy Busáti úrral nagyon Szorosan együtt működtünk a Nemzeti Selekvési Terv végrehajtása érdekében. Az ő bizottsága és a civil társadalom bevonásával. Tehát eljött annak a pillanata, hogy Albánia megújuljon. Az a tény, hogy miniszterelnök helyettes úr itt van, és elmondta a reformok sorát, eh, amelyek az utóbbi időszakban valamennyien valóban megtörténtek, például a választási rendszer reformja is. Ez egy új helyzetet teremt, és eh, a két nagy párt megegyezett abban, hogy az OECD és egyéb szervezetek ajánlásait hogyan kell végrehajtani. A bizottságunk javaslatai Bolt, hogy mi lesz, az még a jövő zenéje, de a politikai erők nézeteltéréseik ellenére megegyeztek, és az együttműködés, a párbeszéd jellemzi a, a működésünket. Elértük azt a kritikus tömeget a nagypártok együtt, amelyek átlendíthetik Albániát még idén, nem azt mondom, hogy a tagjelölt státuszból egy újabb státuszba, eh, mi kétszer, már kétszer lemaradtunk erről, de minden esetre egy olyan időszakba, amelytől kezdve egyértelmű lesz az együttműködés és a közös fellépés a tagság érdekében hazánkban. Nagyon fontos, hogy ez a konszenzus kialakult Albániában, az együttműködés új szelleme, szellemisége, Tudják, hogy két éven át sok törvény a levegőben leveget, de most végre sikerült ezeket elfogadni, <clears throat> sőt, a cselekvési tervbe átültetni, amelyet havi rendszerességgel az Európai Bizottság ellenőriz. Más fontos reformok is születtek, amelyek köthetők az európai irányultsághoz. Busáti úr mondott egy fontos dolgot, és ezt kiemelném, az immunitás feloldása a társulási bizottság tagjaként, mire úrat idézném, aki elkötelezte magát egyértelműen amellett, hogy a tagjelölt státusz a cél. És ez nem csak politikai retorika, hanem konkrét érdekek vezérlik ezt a döntést. A magasrangú tisztviselők mentelmi jogának kérdésének rendezése fontos kérdés volt, az előrelépés során, és komolyan vettük azt, amit ígértünk, úgyhogy végre megérett az idő, hogy ezt a lépést is meglépjük, nincs oka annak, hogy tovább halogassuk. Ugyanez érvényes más reformokra is a 12 prioritás alapján, nagyon komolyan vesszük ezt a 12 prioritást, és a végrehajtó ügynökségek, a minisztériumok, egyéb intézmények dolgoznak megvalósításukon. Novemberig nem volt világos. Valahány ülésen részt vettünk. Az alapkérdésekről is vitta volt, és jogosan külföldön is fenntartások fogalmazódtak meg velünk szemben, de 2011. novemberben fordult a kocka, és a párbeszéd, amely akkor elindult, azóta működik, eredményeket hoz és folytatódni fog, és ami két évvel ezelőtt még nem jellemzett minket, most már jellemez. Mindenki elkötelezett a reformak mellett, komolyan vesszük ezeket a kihívásokat, miközben tudjuk, hogy még hosszú út áll előttünk, míg végül a státuszunkban is változás történhet be. Kérem Önöket, hogy az alapján ítéljenek meg, amit elértünk, és ne esetleg korábbi rossz hírünk alapján. Örülök annak, hogy az Európai bizottságnak az a megközelítése, hogy előre tekint és a múlt vitáit a múlt részeként kezeli. Köszönöm szépen. Thank you very much uh, to our... Köszönöm szépen az albán barátainknak, vendégeinknek. Köszönjük szépen, hogy együtt áttekintettük az albán politikai helyzetet, és hogy biztosítottak bennünket arról, hogy elkötelezettek a nemzetközi együttműködés az Európai Integráció mellett. Először Edward Kukán kollégának adom meg a szót, az EU Albánia delegáció vezetője a parlamentben, és ő kezdeményezte a mai vitát. Köszönöm szépen, elnök úr! Megtiszteltetés és öröm látni kedves vendégeinket Albániából. Ugyanannál az asztalnál ülnek, és ez bátorító jel. Én bízom benne. Én röviden fogok csak szólni, mert különben meg kellene ismételnem, amit már egy ideje mondogatok. Jó az, hogy kapunk jó híreket Tiránából. Hát épp ideje. Az idő repül, az elnöki választások közelednek, az országjelentés közeledik, tehát konkrét, fogható eredményekre van szükség. Örülünk annak, hogy a politikai pártok politikai párbeszédet folytatnak. Ez nagyon bátorító, és örülök annak, hogy a helyzet megváltozott méghozzá az energia pazarlás területén. Tehát, tehát nem azt csináljuk, hogy a másikat hibáztatjuk, ha valamit nem értünk. el, tehát ne erre vesztegessük az energiánkat, hanem politikai párbeszéd segítségével kompromisszumra törekedjünk, amely előre viszi az országot. Csak így lehet kérem szépen előrelépni. Én azt gondolom, nagyra értékelem a bizottság munkáját, őket is dicsérni szeretném. Szelino főgazgató urat, aki rendszeresen jár eh, Tiranába, hogy beszéljen az ottani politikai pártokkal. Füle biztos úr nagy beszédet tartott az Albán parlamentben, és eh, azt gondolom, hogy az együttműködés az albán intézményekkel konkrét, kézzelfogható kell legyen. Lehet, hogy ezt ismétlem már többször, mert én pozitívan türelmetlen vagyok. Szeretném, ha az önök országa előrébb jutna. Holnap eh, a külügyi tanács zárülés konklúzióit meglátjuk. Nem láttam még, de gondolom ott is megismétlik azt, hogy csak ha az összes reformot végrehajtják, és valóban akkor lesz csak lehetőség arra, hogy előrelépjünk. Van egy másik ösztönző erő, ugye a századik évfordulója, az albányfüggetlenség századik évfordulója, szerintem ez lenne a legszebb jubileumi ajándék az önök országának, ha megkapnák a tagjelölti státuszt. Nem kell önöket arról biztosítanom, <coughs> hogy az Európai Parlament mennyire támogatja önöket ebben. Segíteni szeretnénk, szorosan együtt szeretnénk működni önökkel. Azt hiszem, ezt többször megmutattuk, ezt a hajlandóságunkat. Egyetlen valódi üzenetem az, hogy örülünk annak, hogy a helyzet változik, jó irányban halad. Én nagyszerű dolog, én el is hiszem, és nem kis dolog elhinni. Még boldogabb lennék, még boldogabb leszek, amikor állandó trend lesz a jövőben. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Kukán úr, ezt a nagyon pozitív értékelést. Honti szúr, Albánia jelentéstevője. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, θέλω και εγώ να καλωσορίσω. Jó magam is <clears throat> szeretnék először a miniszterelnök helyett szeretném a miniszterelnök helyettest, a külügyminisztert, valamint az Európai Ügyi Integrációs Minisztert és a parlamenti, parlamenti szakbizottság elnökét üdvözölni, valamint a nagykövetség képviselőit, és köszönetet mondok a nyújtott információkért azon intézkedésekre vonatkozóan, amelyek célja azon kritériumok teljesítése, amelyeket az EU meghatározott. Ahogyan a korábban felszóló kollégám szeretném önöket biztosítani, hogy valamennyien itt a szakbizottságban hogy Albánia részére pozitív üzenetet tudjunk küldeni, mely ország száz éves fennállását ünnepli, tehát pozitív üzenetet szeretnénk ezen országnak küldeni a tagjelölt státuszt illetően, és nagy érdeklődéssel követjük az intézkedéseket és előrelépéseket, amelyek önöknél megvalósulnak. És megpróbáljuk Albániát támogatni azt illetően, amilyen igények ott felmerülnek. A mai ülés egy munkaülés, a jövőbeli fejleményekről szól, éppen ezért két-három témát vetnék fel, és a ö, miniszterelnök helyettest, illetve a miniszterasszonyt kérném, hogy adjanak további információkat ezen témákkal kapcsolatban. Világos, hogy a politikai légkör javult Albániában, ez beszámolóikból is világossá vált, tehát, ahogyan elmondták, számos pozitív fejlemény valósult meg. Megválasztották az ország elnökét, és talán be tudnak számolni arról, hogy milyen lehetőségek vannak jelenleg arra, hogy egyetértéses megoldást találjanak mert most is jó a politikai légkör, a különböző politikai erők között jó a kapcsolat, ez tovább javulhat, hogyha megválasztják az elnököt. Aztán egy második pont említették a választási törvényel kapcsolatos fejleményeket szeretném tudni, hogy hol is tart most ez a dolog. Elmondták, hogy vannak még bizonyos nehézségek. Hogyan is néznek ki konkrétan ezek a nehézségek, és hogyan tudjuk önöket ezek megoldásában támogatni? És egy utolsó kérdés, hogy a többi kolléga is szóhoz juthasson. Néhány hónappal ezelőtt volt egy népszámlálás, és az eredményeit még nem tették közzé milyen nehézségek vannak ezen a területen, és hogyan lehet ezt a problémát megoldani. Tudnék még további kérdéseket is feltenni, mert nagyon érdekelnek ezek a témák. A lehető legjobb információkra van szükségünk, amikor a szakbizottságunk jelentést készít ebben a témában. És nagyon sok sikert kívánok az Albán nép erőfeszítéseihez, hogy aztán ez év végén valóban pozitív üzenetet küldhessünk az albán nép felé. És az is kívánatos, hogy ott összességében javuljon a helyzet, hiszen ez az albán népnek csak javára szolgálhat. Köszönöm szépen, Huntis úr. A Rócsek úr. Ő a Nyugat-Balkán munkacsoport vezetője. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is üdvözlöm Albán barátainkat. Hónapok óta, évek óta kértük azt, hogy a főpártok működjenek együtt Albániában. Nagyon örülök, mind a hárman itt vannak, mind a kormányzó párt, mind a ellenzék részéről nagyon örülök, hogy egy asztalán ülnek. Említették, hogy november óta sok változás következett be Albániában. Igen, ennek az együttműködésnek köszönhetően, amely a fő politikai erők között alakult ki, vannak ezek az eredmények is, ugye párbeszédet folytat a kormány, az ellenzék, a civil társadalom. Látjuk ezt a hatalmas eredményt, láttuk az elmúlt hat hónapban. Említették a 12 kiemelt prioritást, a nemzeti akciótervet, a parlamenti reform munkacsoportját, minden reformot, amit be kell vezetni, a közszolgálati törvény, az igazságszolgáltatási reform, a korrupció ellenes küzdelem, a szervezett bűnözés elleni küzdelem. Tehát önök tudják, hogy hol vannak a prioritások. Két-három dolgot hadd emeljek ki. A fő gyengesége, az elmúlt két-három év fő gyengesége, talán még visszabb lépve, azt mondhatjuk, a választások. Amikor voltak választások Albániában, mindig ott volt a konfliktus potenciája. Most dolgoznak a választási reformon, az új választási törvényen, azt javasolnám, hogy fogadják el az EBSZ és az ODÉR ajánlásait mert nagyon fontos, hogy olyan választási törvény legyen, amiben mindenki meg tud állapodni, minden politikai párt egyet tud érteni. De ami még fontosabb, amikor jövőre lesznek parlamenti választások, nagyon jó lenne, ha minden zöggenőmentes lenne. Az Európai Parlamenten a nemzetközi közösség láthassa, hogy eredményeket értek el, mármint ami a valóságot, a végrehajtást illeti. Mielőtt parlamenti választások lesznek, természetesen lesz elnökválasztás. Nyilván nem nekünk kell megmondani önöknek, hogy kit kell megválasztaniuk. Az albán népnek kell erről dönteni, de azt hiszem, hogy csatlakozom kollégámhoz abban, hogy ami az albániai légkört illeti a további fejlődés szempontjából jobb lenne olyas valakit kinevezni, vagy megválasztani, aki nem osztja meg az országot, a társadalmat, olyas aki, aki egyesítené. Hadd említsem, a külügyminiszter beszélt a regionális szerepről. Azt hiszem, Európa pozitív pont, vagy több piros pontot is kapott ezen a fronton. Mindannyian tudjuk, vannak problémák a nyugat-balkáni térségben. És Albánia nagyon pozitív, megnyugtató lehigasztó szerepet játszott Makedónia kapcsán, a Fájrom kapcsán pontosabban, illetve a Pristina és Belgrád közé tárgyalásokat illetően. Én remélem és hiszek abban, hogy az albán regionális külpolitika folytatódik. Mert Albánia egy olyan ország, amely nem okoz problémát, de Albániának még jobban meg kellene erősíteni pozitív, strok, st- konstruktív, béke és bizalomépítő szerepét a régióban. Engedjék meg, hogy egy kérdést föltegyek. A gyermekszervezetek kerestek meg, egy kicsit panaszkodtak, hogy gyerekekkel szemben vannak visszaélések. Megnéztem az UNICEF-ben, 2011-es évkönyvben, hát ott vannak olyan adatok, amelyek problémákra mutatnak rá. Nem tudom, hogy felkészültek-e arra, hogy válaszoljanak ezekre a kérdésekre. Én szeretném kiemelni ezt a pontot is. A reformprogramjukban ennek szerepelnie kellene, amikor a diszkriminációról beszélnek, ezekről a törvényekről. Ne feledkezzenek meg, a gyermekek helyzetéről. Hogy mindenkinek legyen lehetősége ennek az új helyzetnek az előnyét élvezni. A gyerekek Albánia jövője, a gyerekek a mi jövőnk. Végül, de nem utolsósorban remélem, hogy az év folyamán, amikor ünneplik a száz éves ö, albán függetlenséget, akkor az év második felében egy pozitív jelentés készül az országról, egy pozitív országjelentés, a mi hozzájárulásunkkal talán sikerül majd a tagjelölti státuszt megközelíteni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Rócsek úr, most pedig megadom a szót Belder úrnak. Ja, eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Először is üdvözlöm az albán delegációt, holland képviselő vagyok, ott nagy a rokonszerv az önök sikere iránt, vannak bizonyos NGO kezdeményezések. Nos, a rokonszerv ezen fényében két-három kritikus kérdést szeretnék felvetni. Először is a polgárok jogbiztonságával kapcsolatosan az önök országában nagyon fontos természetesen az igazságszolgáltatás függetlensége, de az is fontos, hogy a polgárok hozzáférjenek az igazságszolgáltatáshoz. A Neuer Züricher Zeitungban a hónap elején megjelent egy cikk, és ott az állt, hogy az albán polgároknak 90 eurót kell fizetniük ahhoz, hogy hozzáférjenek a bírósági eljárásokhoz. Sok Albán ezt nem engedheti meg magának. Albán jogászokat idéztek, akik azt mondták, hogy ez egy botrány, mi változott ezen. Tehát az első kérdésem az albán polgárok hozzáférése az igazságügyhöz. Tehát itt még csak a hozzáférésről van szó, nem pedig az igazságszolgáltatás működéséről. A következő pont a tavalyi évben már a bővítési biztoshoz is fordultam. Nagyon gyakran aggodalmat keltő jelentéseket kapok a vérbosszúról. Százak, tehát nem tucatnyi, hanem több száz nagycsaládról van szó, amelyek a vérbosszú következményeitől szenvednek. Mit tesz a parlament annak érdekében, hogy ezt a bűncselekményt le küzdje. És egy utolsó pont, ez egy olyan pont, amely szintén foglalkoztatja a holland jogászokat. Részben albánok nem ö, utazhatnak Hollandiából Albániába, mert a vérbosszútól félnek. Köszönöm, most megadom a szót Megint úrnak. Köszönöm az Albán delegáció tagjainak, hogy eljöttek hozzánk, és ennyi pozitív üzenettel érkeztek. Ez az együttműködés, amiről beszélnek, ez nagyon sok örömmel tölt el, mert Romániában is sok erőfeszítést tettünk, hogy legalább ebben az ügyben legyen együttműködés a pártok között, de a jelenlegi helyzet Albániában úgy tűnik, hogy még akár jobb is, mert a bizottság, a parlament és az önök nem csak kormánya, hanem parlamentje és civil szervezetei is együtt működnek. Óvatos optimizmus tölt el minket, szeretnénk megfogható eredményeket is látni. Nyilván először a döntéseket kell meghozni, és most választási hangulat van, de nem mindegy, hogy a választás majd milyen eredményű lesz. Reméljük, hogy sikerül olyan jelöltet találni, amely, akit a Albánnak többsége támogat, és ugyanezen az úton kíván tovább járni. Sokszor felmerül más országokban is, hogy nem akarják megismételni a múlt hibáit, amikor új választási szabályokat alkotnak, és nem akarnak kiskapukat hagyni. Igen, ez jó, jogos igény, de nem könnyű az ilyen jogszabályt megírni, és önöknek a gyakorlati szempontot is, a mielőbbi megalkotást is figyelembe kell venniük. Lenne egy kérdésem, amely nem annyira a mai konkrét Albán helyzettel kapcsolatos, inkább Hajinaszti úrnak személyesen szeretném föltenni, hogy ön szerint a macedóniai etnikai feszültségek mennyiben csapnak át Albániába, mennyire éreztetik hatásukat önöknél. Mert ha a régió térképére ránézünk, akkor nyilvánvaló és érezhető, hogy az instabilitásnak elég sok gócpontja van a Nyugat-Balkánon, és reméljük, hogy Albánia a stabilitás egyik pillére lesz, és önöknek kell a sok hullámmal szemben erős mólót építeniük, és a stabilizáció ellenpontjait megteremteniük. Különösen most, amikor látjuk, hogy mi történik megint Koszovóban vagy Macedóniában. Köszönöm szépen, igen, úr. Utolsó kérdést pedig Krisztogulusz kolléga fogja föltenni. Köszönöm szépen, elnök úr. A fő prioritások között nem láttam hivatkozást a környezetvédelemre. Szerintem ezt a prioritást sem szabadna elfelejteni, mert a környezetvédelme nem csak a környezet miatt per se fontos, hanem a társadalmi együttműködés, a civil szervezetek bevonása, az országok közötti együttműködés szempontjából is nagyon fontos aspektus. Tehát jó lenne, hogyha Albániában is megfogalmazódna legalább egy prioritás szintjén ez a szempont. Köszönöm szépen, ez volt utolsó kérdésünk. A bizottság tagjai tehát akkor feltették kérdéseket, most megadom a szót vendégeinknek először miniszterelnök helyettes úrnak, aztán a külügyminiszter asszonynak. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm a képviselőknek a sok pozitív megnyilvánulást és optimista és egyben realisztikus felvetést Albánia Jövőivel kapcsolatban és a kitűzött célok tekintetében. Szeretnénk még idén elérni a tagjelölt státuszt. Köszönöm kérdéseiket is. Ezek fontos részletekre kérdeznek rá a jelenlegi csatlakozási vagy közeledési folyamat egyes izgalmas aspektusaira, 12 prioritásra végül is, ami más néven a cselekvési, integrációs cselekvési terv névre hallgat. Nos, megpróbálok válaszolni néhány kérdésre a feltettek közül. Huntis úr az elnök választásokra kérdezett rá, választásra kérdezett rá. Megpróbáltam már elmondani a véleményemet ezzel kapcsolatban, és Busetti úr és Brigó asszony is beszéltek róla, de még egyszer az a véleményünk, hogy ez most egy érett folyamat lesz, tárgyalásoknak alávetett folyamat, amely az alkotmány, betűjét és szellemiségét is figyelembe fogja venni. Az elnökválasztás során így illik eljárni, hogy ne csak a betűket, hanem az alkotmány szellemét is figyelembe vegyük. Ez a pártoknak is egy próbatétel, de örömmel néznek ezzel szembe, mert fontos intézményi feladatai vannak az elnöknek a nemzetbiztonság, a külpolitika, az igazságszolgáltatás területén, tehát nagy körültekintéssel próbáljuk ezt az eljárást most lefolytatni. Nyílt vitát folytatnak a parlamenti pártok egymással, a miniszterelnök úr a többségi kormány vezetőjeként maga fogja a vitát kezdeményezni a parlamenti pártokkal, és szeretnénk azt hinni, hogy ez egy érett, felnőtt módon lefolytatott, az alkotmány betűjének és szellemének is megfelelő eljárás lesz. Ami a választási reform részleteit illeti, Bregu asszony elmondta, ebben a pillanatban is ülésezik a választási reformbizottság, azokról a kérdésekről tanácskoznak, arról az 5%-ról, amelyről még nem sikerült megegyezni, a 95%-át a módosítóknak már elfogadtuk. A Központi Választási Bizottság felállítása zajlik. Az ülés és ülések tanulságait nyilván megosztjuk önökkel, de ez elsősorban a Központi Választási Bizottság dolga, hogy ezt az eljárást lefolytassa és az eredményeket kommunikálja. De működik a dolog, zajlik az egyeztetés, és minden még függőben levő ügyet meg fognak oldani összhangban a kialakult nemzetközi normákkal és bevált gyakorlattal. Az OECD és az önök ajánlásainak tükrében. Huntis úrnak volt egy harmadik kérdése is. Erre válaszolva azt tudom mondani, hogy szeptemberre meg lesz az eljárás eredménye, és a bevált gyakorlatokkal teljes összhangban, a nemzetközi normákkal összhangban folytatjuk le ezt a hasonló eljárást is. Rutek, Rucsek úr kérdése se a visszaélésekkel foglalkozott. A gyermekekkel szemben elkövetett erőszak ügyében konkrét ügyekről nem tudok, de a gyermekek védelme érdekében meghoztuk azokat a, elfogadtuk azokat a jogszabályokat, amelyek e, erre a területre vonatkoznak. 2012 és 2015-re vonatkozóan, a három évre vonatkozóan, megvan tehát a teljes körű jogi szabályozás, és ülésvezett az első gyermekjogi, gyermekvédelmi konvenció is, és folyamatosan napirenden tartjuk a témát. A vendetta, vagyis a vérbosszú kérdésére, de először talán még a jogbiztonság és a rendszer stabilitása tekintetében. Ma Albániában mindenkinek hozzáférése van az igazságszolgáltatáshoz, korlátozás nélkül, tehát semmiféle diszkriminációt nem szenved egy individuum vagy társadalmi csoport sem. Ami a vér bosszút illeti, azok a számok, amelyeket önök idéztek, ezek ö, túlzóak, mi sokkal kevesebb esetről tudunk, és nincs okunk arra, hogy a menekültügyi kérdésre ezt összefüggésbe hozzuk, ugye nem tudunk arról, hogy Svédországban történtek -e volna albánok között vérbosszú utaló atrocitások. Tehát szerintem ezt a bűncselekmény formát, mint a kivándorlás motivációját megnevezni szerintem meglehetősen túlzó elképzelés, és a, mondom, kisebb ö, statisztikai adatok mellett is azt mondjuk, hogy ezeket is sikerült már csökkenteni, az előfordul eseteket hatékonyan lépünk föl a vérbosszúval szemben. 2011-ben a hivatalos adatok szerint, az Albán rendőrség adatai szerint csupán 5 eset volt, amit vérbaszónak lehet minősíteni, tehát nem hiszem, hogy ez társadalmi jelenség immár, tehát megszűnt az lenni, ha az volt ak- akkor is. Viginin úr arra kérdezett rá, hogy a macedóniai etnikai feszültségek hogyan éreztetik hatásukat Albániában. Igen, követjük az eseményeket nem örülünk annak, hogy amilyen retorikát használnak szomszédaink az albánokkal szemben. Álláspontunk az, hogy ami bűncselekmény, azt a bíróság elé kell vinni, és a bűncselekményeket nem szabad etnikai csoportokhoz kötni, vagy ürügyül használni etnikai csoportok elleni izgatáshoz. A macedóniai végrehajtó szervek is kizárólag a jog alapján járhatnak el, és nem a feltételezések vagy etnikai kinyilvánítások alapján. Tehát aggaszt minket ez a fajta retorika, mert egyes, egyébként nem parlamenti pártok Macedóniában úsítanak az albánokkal szemben, de bízunk abban, hogy a macedón hatóságok helyükön vannak, és helyre teszik ezeket a csoportokat, elemeket, akik uszítanak, és persze megbüntetik azokat, akik bűncselekményeket követnek el, függetlenül etnikai hovatartozásuktól. Az együttélés mindenkinek érdeke a társadalmi belső integráció okán is, és az Európai Unióhoz való közeledés érdekében is, Macedóniának is, és nekünk is. Ami a környezetvédelem, mint prioritás felmerülését illeti, ez egy feladatunk az akik átvétele során, hiszen valamennyi EU akit át akarjuk venni, hulladékkezelési, természetvédelmi feladataink vannak és lesznek, és levegő minőség megőrzési feladataink. Ezeket nagyon fontosnak tartjuk, a környezet védelme a fenntarthatóság feltétele. Tehát folyamatosan napirenden van, a kormány munkájában, és egyébként a természetvédelmi területekre vonatkozó jogalap megvan, a többi pedig, a többi jogharmonizációs lépés pedig folyamatosan zajlik. Minden esetre jó irányba tartunk, a környezetvédelmi politika kialakítása, jogi keretének megteremtése és konkrét végrehajtása területén is. Thank you very much. Köszönöm szépen, tisztelt miniszterelnök úr. Kére valaki még szót esetleg? Kérem szépen, önni a szó. Köszönöm szépen, ha megengedik. Köszönetet mondok a tisztelt bizottság tagjainak. Köszönöm szépen az ajánlásaikat, köszönöm a jó tanácsokat, a megkezdéseket. Én nem azért vagyok itt, hogy értelmezzem az ön által mondatokat, de én mindenkit alaposan meghallgatva, odafigyelve, az a benyomásom, hogy önök Albániától kézzelfogható eredményeket várnak. Legalábbis többször ezt mondták, kézzelfogható. Ugye miénk a kétkedés joga, egy következő kapcsolatfelvétel, következő ülés során majd beszéljünk múlt időben, nem jövő időben. Tehát, hogy önök úgy beszélnek, mintha mindig csak akkor találkozzunk, ha már valamit elértünk. Nem használják a jövő időt. Nyilvánvaló, hogy négy fő terület van, ahol több munkát kell végezni. Ami a választási reformot illeti, nem akarom ezt a kérdést úgy bemutatni, hogy hány százaléka a módosítóknak, hogy vitatták meg. Ugyanez igaz a parlamenti reformról, mert úgy, gondolj, mert úgy gondoljuk, hogy a választási adminisztráció az volt a leg békétetési folyamat volt a leggyengébb pontja, a helyhatósági és a parlamenti választásoknak. Ezt a folyamatot szeretnénk lezárni, mielőtt elnökválasztásra és parlamenti választásra kerülne sor. Szerintünk két fő dolog van, ami remélem, hogy megoldásra talál majd. Remélem, hogy valahogyan megoldják ezt a problémát közösen, a kormányzó többsége közösen. A holland képviselő azt kérdezte, hogy mi a helyzet az igazságszolgáltatáshoz való hozzáféréssel. Az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés nagyon fontos kritikus terület, ezt többször kiemelte az Európai Bizottság országjelentése is ellenzékiként most nem akarok politizálni, otthon van egy parlamentem, ott politizálhatok, de mi leszavaztuk ezt a törvényt az igazságosság nevében, másrésztről a, az albán igazságszolgáltatás problémái sokkal nagyobbak, sokkal bonyolultabbak, mint az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés. Azért nagyon kritikus elem. És más jogalkotási jogszabályokkal együtt kell ezt a kérdést megvizsgálni. A negyedik terület emberi jogokkal kapcsolatos reformok. A roma közösséget említették, a diszkriminációmentességet, a fogyatékkal élőket. Itt ezen dolgoznom kell. A politikai támogatást nyújtunk a kormánynak ezzel kapcsolatban hogy elérjék az eredményeket. Alapvetően én így látom azt, hogy hogyan kellene tovább haladni, így tudunk meggyőző eredményeket felmutatni a 12 kiemelt területen, amelyek nagyon is lényegesek azért, hogy az ország a tagjelölti státuszt elérhesse. Köszönöm. Köszönöm szépen a kedves albán vendégeinknek, mindenkinek sok sikert kívánok, az országuknak is, és reméljük, hogy demokratikus, igazságos és átlátható választások lesznek, és hogy nagyon szépen meg tudják ünnepelni az albán függetlenség száz évét. Köszönöm, hogy itt volt a körünkben ma. So, colleagues, we have the last point of our... Kedves kollégák, utolsó, mai utolsó napirendi pontunk nagyon fontos, mert pénzről szól. 2013-as költségvetés, trilógus mandátum. Kedves kollégák, megkezdhetjük akkor a pénzügyi tárgyalást? Az első eszmecsere lesz az AFED-ben a 2013-as költségvetésről, a bizottság bemutatta április végén költségvetés tervezetét, 2013-ról van szó tehát. A mai vita célja, hogy véleményt fogalmazzunk meg azzal kapcsolatban, hogy milyen mandátummal ruházzuk fel a parlamenti delegációt az első tárgyalás során. Ez egy előzetes vélemény, csere. Véleményünk majd a véleménytervezet később készül el. Jattemekki asszony a jelentéstevő. Ma bemutatja véleménytervezetét Giovanni Levia úr jelentéséhez, aki az általános 2013 per 3-as költségvetés jelentéstevője. Én most szeretném megadni a szót meg, Jattemekki asszonynak. Bemutathatja a véleményét. Ajattelin puhua suomen kieltä. Finnül szólhatok. És ezért nem kérek elnézést. Oké. Okay. Hiszen ez a nyelv egyenrangú az angol, a franciával és a némettel. Nos, először is mégiscsak elnézést kérnék valamiről, valamiért, mégpedig azért, mert az időtervünk meglehetősen szoros. Azonban a Lavia vélemény csak a múlt héten érkezett meg, és ezért, tehát mindenképpen meg akartam ismerni az ő dokumentumát, ezért lettek a határidők egy kicsit szorosak de ezzel már van tapasztalatunk, az árnyék jelentéstevők jól ismerik ezt a témát, és azt hiszem, hogy viszonylag gyorsan eljuthatunk a szavazásig. Először is háttérként szeretném elmondani, hogy ez a légkör, amiben élünk, némileg különbözik illetve teljes mértékben különbözik a korábbi években megtapasztalt légkörtől. Most a szoros, a szűkös költségvetések időszakát éljük a tagállamokban, és hogyha az EU a tagállamoktól takarékosságot követel, akkor természetesen nekünk is jó példával kell előjárnunk. És nem kérhetünk mindig mindenre még több pénzt. Ez bizonyosan kihívás, de ez pozitív is lehet. Mert ezért most át kell gondolnunk, hogy hol vannak a stratégiai súlypontjaink, hogyha mindenre elég lenne a pénz, akkor nem kellene ezt átgondolnunk. És bizonyosan megnézték az intézmények különböző jelentéseit az elmúlt időszakból, és látjuk a különböző kihívásokat a közös külpolitika vonatkozásában, és remélem, hogy az Európai Unió jól átgondolja, hogy milyen prioritásokat jelöl majd ki, és remélhetőleg ennek meg lesznek a megfelelő kihatásai. Nos, ennek fényében szeretném elmondani, hogy a Külügyi bizottság feladata átvinni, közvetíteni a politikai üzenetet és ezt jól megalapozni, megindokolni. Mutta erilainen on todella tämä, tämän hetken taloustilannekin. Tehát itt van a különleges gazdasági helyzet, budjetissa. Természetesen valamennyien tudjuk, hogy nem a külpolitikában rejlenek a legnagyobb lehetőségek a megtakarításra, hiszen nem sokat használunk fel a költségvetésből, vannak más területek. Ennek ellenére mégis sok dolgot újra át kell gondolnunk. A 7 éves pénzügyi terv bizonyosan helyes, ezzel egy jó tervezési alapot nyerünk de a különböző ingadozásokat a költségvetés tekintetében ott nem kell figyelembe vennünk. Hogyha helyesen akarjuk végrehajtani a költségvetést, anélkül, hogy elterelődne a figyelmünk ezen gazdasági problémákról, akkor szeretnék rámutatni arra, hogy ez bizonyosan nehéz döntés, de természetesen fel kell tennünk a kérdést, hogy mi a helyzet például a Törökország számára folyosított gazdasági segéllyel, minden évben növelni kell ennek a volumenét, még akkor is, hogyha a csatlakozási tárgyalások stagnálnak, és ezen kívül Törökország 10%-os gazdasági növekedést mutat fel, ami gazdasági növekedésünk pedig hol is van? Hát inkább nem is mondanám ki. Ez sokkal inkább mínusz előjelű, mint, pedig, mint hogy pluszos lenne de nálunk bizonyosan nem olyan magas a gazdasági növekedés aránya, mint Törökországban, tehát ezt a dolgot is át lehet gondolni. Aztán egy alapelvet is felvetnék, mégpedig a költségvetés átláthatóságára vonatkozóan. A közemberek, de a képviselők is alig tudják értékelni, mérlegelni, hogy uh, hol maradnak külpolitikára szent eszközök, és kérdés az is, hogy milyen hatást érünk el a felhasznált eszközökkel. Nos, itt a szakbizottságban tudjuk, hogy hova kerül a pénz, de fogadnék, hogy nem mindig tudjuk, milyen jelentőséggel bírnak ezek a kifizetések, és hol használják fel ezeket az eszközöket. Itt a mi pénzünkről van szó. Éppen ezért tudnunk kell, hogy milyen kihatásai vannak ezeknek a kifizetéseknek. Ezt nem mindig, nem mindig gondoljuk át, hogy milyen kihatása lehet ezeknek a kifizetéseknek. Éppen ezért át kellene gondolnunk, hogy talán jobb lenne egy nagyobb nyitottság, nyilvánosság a költségvetési kérdések tárgyában, jó együttműködésre van szükség ezen eszközök vonatkozásában, és általánosságban valamennyi eszköz vonatkozásában mindenképpen tudnunk kell, hogy mit értünk el ezzel, ezekkel a pénzekkel. A trilógus esetében felvetődik a jó költségvetés végrehajtás kérdése, ez egy fontos téma. A bizottságnak nem szabad mesterséges intézkedéseket bevezetnie, hogy megkönnyítse a költségvetés lebonyolítását, ehelyett észszerű becsésekre van szükségünk. Ennyit egészen röviden részemről, már örömmel várom az észrevételeket, illetve a vitát. Köszönöm. Thank you very much, uh, madam. Köszönöm szépen. <clears throat> Tisztelt Máki asszony. Most elnézést kérek, rosszul ejtettem ki az ön nevét az imént. Most pedig Eh, Michael Dále, néppárti árnyék előadó. Köszönöm szépen. Mind. Valamennyi nyelv egyenrangú, ezért át is térnék németre. Köszönöm szépen a beszámolóját, a megfontolásokat, észrevételeket a kolléganő részéről. Valóban helyes, hogy ebben a jelenlegi helyzetben mindent megtegyünk, hogy ne csupán pénzt költsünk, hiszen a közvéleményben ez esetleg tévesen elköltött, vagy túlságosan nagy pénzösszegeknek tűnhet, hanem mindig, akár válság van, akár nincs, nagyon óvatosan és célzottan kell felhasználnunk pénzeszközeinket, hogy ezekkel a lehető legnagyobb hatásokat érjük el. Ez bizonyosan vitathatatlan. Ugyanakkor ezen sok év alatt, mióta részt veszek ebben a munkában, a külpolitikánk gyakorlati végrehajtása során mindig is a krónikus alulfinanszírozás problémáját paraszoltuk fel, azt hiszem, hogy joggal, Aktívabb szerepet szeretnénk játszani a világban, hogy egy olyan unió legyünk, amely jelentős szereplő, és amely meg tudja védeni saját érdekeit. Ehhez természetesen megfelelő pénzeszközöket is rendelkezésre kell bocsájtanunk. Az a probléma a külpolitikában, ellentétben a 7 éves programokkal, például a kultúra területén, vagy a strukturális alapok esetében, vagy más területet illetően, nos, a külpolitikában márul holnapra előre láthatatlan dolgok történhetnek, és természetesen ez nem szerepel a tervezésben, nem tervezünk természeti katasztrófát, sem pedig háborút, egy konfliktus mértékét vagy tartalmát sem lehet előre tervezni, és ezért ami a megfogalmazást illeti, én egy olyan megfogalmazást választanék, amely angolul így szólna például. In order. Megismétli annak érdekében, hogy az EU aktívabb szerepet játszon, ehhez persze megfelelő forrás kell elhelyezni az EU költségvetésben. Das, uh... És azt hiszem, hogy Ebben az összefüggésben fontos ezt elmondani. És hogyha megszorításokról van szó, akkor talán nem egy általános erőfeszítést kellene kérnünk, hanem egy célzott megközelítést minden egyes fejezet esetében. Tehát, hogy legyen ez célzott, és nem az egyes költségvetési sorokra vonatkozik okozó. Egyebekben egyetértek azzal, amilyen megközelítést a bizottság választott, az, hogy támogatja az egyes programok volumenének csökkentését, amelyek nem megfelelően kerültek végrehajtásra, de azt hiszem, hogy az is fontos, hogy a bizottság elegendő információval szolgáljon, és mi megérthessük, indokoltnak láthassuk ezeket a csökkentéseket. Ami a hármas pontot illeti, azt hiszem fontos, hogy itt is, tehát a keleti és déli partnerség esetében megtegyük, ami szükséges, azért, mert a két régióban nagyon sok igény merül fel, éppen ezért ezen két régiót kifejezetten meg kell említenünk. Lenne egy kérdésem, amikor a bizottság jelenleg a déli partnerség esetében 3%-os csökkentést javasol, ez nem egy téves jelzés? Természetesen vitázunk arról, hogy az arab tavasz kudarcot vallott egyes országokban, vagy más irányt vett, de jelenleg nem lehet a volumenek csökkentését ebben a pillanatban, illetve ezzel a csökkentéssel olyan benyomást kelteni, hogy nem értünk egyet azzal, hogy ott hogy alakul a helyzet. Azt hiszem, hogy nagyon figyelmesnek kell lennünk, de nagyon sokat be is kell ruháznunk, hogy megfelelő irányba forduljanak az események. Azt hiszem, hogy mindkét földrajzi térség figyelmevétele fontos a szövegben. A négyes pontot illetően nagyon sokszor megtapasztaltam, hogy itt túlságosan kevés volt a forrás, és például Palesztin esetében költségvetés módosításra volt újra és újra szükség, és éppen ezért én inkább ezt így fogalmaznám meg. Egy olyan fizetési előjelzatot támogat, amely valóban figyelembe veszi az éves költségvetési év szükségleteit, illetve amely elősegíti a fenntartható békeépítést, ilyes valamit. Az ötös pontnál egy kicsit szélesebben fogalmaznék. Ami a sarki és északi dimenziót illeti, Norden, de also dann... Most itt azt hiszem, hogy a fogalmat egy kicsit szélesebbre kellene venni. A magas észak politikáit támogatja egy ilyen megfogalmazás van. Tehát nem északi és sarki dimenzió, hanem a nagy vagy magas észak. Pont 6. Hatos pont. Fontos az, hogy a hatékonyság az EU láthatóság nélkül, az EU támogatás láthatósága nélkül. Tehát mindenképpen ezt a láthatóságot is világossá kell tennünk, és ezek lennének az első észrevételeim a szöveggel kapcsolatban. Köszönöm. Mr. Gala, now for the... Köszönjük szépen, Gáler úr. Most az S és D frakció nevében megadom a szót Jörenc asszonynak. La opinión que nos plantea las... Köszönöm elnök úr. Nos, ami Jöttemeki asszony beszámolóját illeti, tavaly is részt vettem a költségvetéssel kapcsolatos munkákban itt a külügyi bizottságban, és azt hiszem, hogy valamennyien egyetérthetünk azt illetően, hogy bizonyos szigorra van szükség a költségvetés vonatkozásában, de ez nem azt jelenti, hogy mondjunk le egy bizonyos szakpolitikáról, vagy arról a tényről, hogy az EU-nak globális szereplőként kell fellépnie a nemzetközi szinten. Jelenleg itt van a külügyi bizottság vélemény, amelyet a Költségvetési Szakbizottságnak szolgáltatunk. Nos, tehát nem mondhatunk ellent annak, amelyet mindig is hangoztattunk a korábbi években. A külpolitikai költségvetésünk alul finanszírozott. Egy fontos, erős külpolitikát tartunk kívánatosnak az EU szemére, éppen ezért ehhez megfelelő források szükségesek. Az átláthatóságot illetően természetesen egyetértünk. Ez egy olyan pont, amelyet Jetem aki azt is kiemelt, de ez nem azt jelenti, hogy kevesebbet költsünk, hanem jobban, hatékonyabban és nagyobb átláthatósággal tegyük ezt. A második észrevételem nem mondhatjuk, hogy csökkentenünk kell, csak azért, mert a megszorítások időszakát éljük. Próbáljunk a lehető legkevesebb kárt okozni. Tudjuk, hogy csökkentenünk kell, de továbbra is fontos szereplőként kell fellépnünk nemzetközi szinten. Nem mondhatjuk például, hogy nem értünk egyet Persze, hogy egyetértünk a csökkentéssel a programok vonatkozásában, amelyeket nem hajtottak végre megfelelően, de ez nem jelenti azt, hogy általánosságban minden költségvetési sort csökkentenünk kell. Nem azonosítanunk kell, hogy melyek azok a programok, amelyek nem működnek, és ezeket megfelelő szükséges mértékben csökkentenünk kell hogy aztán ezeket a forrásokat más programokra fordíthassuk. De ez nem jelent egy horizontális, egy általános csökkentést, nem, helyett célzott módon kell fellépnünk az egyes költségvetési sorokkal kapcsolatosan. Aztán vannak, van még itt egy másik elem, amely aggaszt, amikor is a szövegben az szerepel, hogy a kettes pontban a bizottság mesterségesen növeli a négyes fejezet volumenét, hogy megkönnyítse az egyeztetést a trialógus szintjén. Hogyha például egy cselekvési tervet mutatunk be, akkor ezt azért tesszük, mert számítás alapján dolgozunk, nem pedig azért, hogy megkönnyítsük az egyeztetést. Nem fogadhatjuk el ezt, hogy azért finanszíroznak valamit, hogy a trialógust megkönnyítsék. Ez nem elfogadható. Amit a kettes pontban szerepel. Aztán az ötös pont, az északi dimenzió szintén nagyon fontos, de itt más dimenziókat is meg kell említenünk, amelyek szintén nagyon fontosak. Ahogy többször is elmondtuk már, a szomszédságpolitika a déli országokkal, vagy a Latin Amerikára irányuló szakpolitika, vagy az EU 2020-as stratégia szintén meg kellene, hogy jelenjen itt ebben a jelentésben, és valamennyi dimenzió, amelyet mi az EU külpolitikájának alapvető tengelyének ítélünk. És végezetül, ami a négyes pontot illeti, a közelkelti partnerség finanszírozása. Én egyetértek egyetértek Geller úrral, a négyes pontot máshogyan kellene megfogalmaznunk. Végezetül Ilyentem, aki asszonynak szeretnék köszönetet mondani munkájáért, hiszen minden munka elismerésre méltó, de más nézőponttal rendelkezünk, mint a jelentéstevő asszony, Nos, Lavia úr megközelítése is fontos, és ezeket a nézőpontokat is meg kell jelenítünk a jelentésben. Köszönjük szépen, Mundic asszony, most pedig Pántam asszonynak adok szót. Köszönöm szépen. Meg szeretném az előadónak köszönni a dokumentumot, amelyel dolgoztunk. Ezzel kapcsolatban lenne néhány kérdésem is. Az első bekezdés kimondja, hogy a költségvetés ezen fejezetét sem lehet kivonni a csökkentési trend alól, de nem mindegy, hogy hol csökkentünk. Prioritásokat kéne nekünk megjelölni, hogy lehet, hogy mit tudom én, Latin Amerika kapcsán lehetne csökkenteni, de az nem, nem hangzik el a szövegben, hogy hol kéne csökkenteni, és Jetem, aki asszony sem mondja meg, hogy hol, honnan vegyük el a pénzt. A második bekezdéssel kapcsolatban Munis asszony kérdését nem értem, nem tudom, hogy hol van mesterséges növekedés, és mit ért ez alatt. Ezt jó, ha kif, jó lenne, hogyha kifejteni nekünk itt most, vagy a plenárison. A hármas bekezdés pedig az előirányzatok növekedésével kapcsolatban a kelet és a dél megkülönböztetése nekem nem tetszik. A földközi tengeri térség déli térségében úgy gondolom, hogy minimum ugyanolyan összegekre lenne szükség, mint a keleti politikában. Milyen politikai érvelés miatt maradt ki a dél? Lenne még néhány kérdésem az alulfinanszírozás kapcsán is. Ugye a szomszédsági politikában és egyértelműen pénzhiány van, és hiányzik nekem itt a jelentésből egy pont, egy teljes bekezdés, ami a külügyi szolgálat költségeinek specifikációjával foglalkoznak. Ugye az 5,7%-os költségnevekedést látjuk, de nem látjuk, hogy honnan származik ez a költségnevekedés. Az AD 14-ben 106-ról 117-es, 117 AD 14-es posztot akarnak létrehozni, tehát meg akarják emelni. És miért pont az AD 14-es kategóriában akarnak ilyen sok álláshelyet hirtelen létrehozni? Mi ennek az indoka? és a költségvetés kapcsán meglepőnek találom a biztonsági szolgálat és a külső delegációk biztonsági szolgálatainak 30%-os növekedését is. Ez is érdekelne, hogy ez mely országokra költődik, milyen szerződésben állunk ezekkel az országokkal, miért van szükség ekkora biztosításra a mi részünkről. És a két éves konfliktus megelőző mediációs projektek kapcsán itt átemelték az, a költségvetésben ennek az összegét. Ezt üdvözlöm, csak e, ezzel kapcsolatban is hallanék még szívesen magyarázatot, illetve további lebontását az összegeknek szívesen megismerném. Akkor tudnék érdemben módosítókat benyújtani hogyha ezeket tudhatnám, és szerintem utána meg tudunk majd egyezni ezekről a kérdéses dolgokról is. Köszönjük, Brandner asszony! Most ismét megadom a szót akkor előadónknak, ha kíván esetleg valamit szólni a shadow véleményével kapcsolatban. Jettem meg ki ezt, parancsoljon. Kétoksia. Köszönöm. Köszönöm ezt a szakértő, ezeket a szakértő észrevételeket. A további megbeszélések során bizonyosan jól tudom majd ezeket használni. Csak annyit mondanék el, hogy semmi esetre sem akarunk el határolódni, eltávolodni az EU globális szerepétől, de felmerülhet bennünk a kérdés, hogy jelenleg mi is ez a globális szerep. Van-e egyáltalán ilyen? És hogyha valamire egyes területekre összpontosítunk, akkor talán az EU nagyobb befolyással rendelkezne. Az, hogy több pénzt költünk el, ez nem jelenti azt, hogy jobban is használjuk fel ezeket a forrásokat. Jelentheti azt is, de nem szükségszerűen. És ez nem csupán költségvetési kérdés, hanem a vita alapvető kérdése az az, hogy milyen globális szereppel rendelkezik jelenleg az EU. Ez kevésbé jelentős lett, keves, kevésbé jelentős lesz, tehát hogyan tudjuk a rendelkezésre álló eszközeinket észszerűen felhasználni? Azaz az a kérdés, hogy hol kell csökkentéseket végrehajtani. Úgy vélem, hogy ez egy közös döntés. Az, hogy én itt nem említettem meg az arab tavaszt, ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy a déli szomszédságon akarok ö, megtakarításokat elérni, hiszen Palesztinát megemlítettem a szövegben, mindannyian egyetértünk abban, hogy fontos, hogy az Európai Unió legyen jelen a térségben, gyakoroljon ott befolyást, és természetesen beszélni fogunk az arab tavaszról a szövegben. Aztán a biztonsági szolgálatokra fordítandó plusz kiadások. Ez egy olyan kérdés, amelyet inkább a bizottsághoz vagy a tanácshoz kellene intézni a különböző kísérleti projektek kapcsán. Itt felmerül a konfliktus elkerülés kérdése. Talán vannak olyan pontok, amelyekre az EU-nak erősebben kellene összpontosítani, és ezáltal erősebb befolyást tudna elérni Talán ez a közvetlen környezetünkben lenne fontosabb. Köszönöm, és örülök a, az együttműködésnek. Köszönöm szépen, nyertem a kiasszony. néhány tájékoztatása. Módosítók leadási határideje holnap, május 15, déli 12 óra. Csak angol nyelven kell őket elkészíteni az időszüke miatt. További információ, a következő ülésünk holnap lesz, május 15-én, 5-től 6 óra 15-ig. Líbia miniszterelnök helyettese lesz jelen a jelenlegi politikai helyzetről és az ottani választásokról lesz majd szó. Muniz asszony. Egy ügyrendi kérdés szeretnék tiltakozni. A bizottság és az LKS részéről senki sincs itt, amikor a költségvetésről beszélünk. Ugye úgy van, hogy egy ilyen fontos téma esetében a bizottságtól itt van valaki. A bizottság álláspontját előadja első pont, második pont. A módosítók és az egész eljárása kapcsolatban. Szeretném elmondani, hogy a nyomtatványok, a standard nyomtatványok, amelyek Ezeket nem kaptuk még -e, ezekhez a módosítókhoz. Ma bemutatják a véleményt, és holnap már be kell adni a módosítókat. Hát most, hogy magamhoz ragadhattam a szót, két megjegyzést tennék azért a tartalommal kapcsolatban. Hol lehet spórolni? 2011-ben Izrael európai épületeket, amelyeket a palesztinok számára építettek, európai pénzből tönkretette. Izrael több ilyet lerombolt. A békeépítésre költsünk, ne a biztonságra. A módosítók leadásait a határideje túl szűk, több időt kellene adni, hogy jó vitát lehessen folytatni, hogy meg lehessen állapítani, hogy valóban mi ennek a konkrét, ennek a bizottságnak a konkrét véleménye. A teljes bizottság véleményét kellene tükrözni ennek a véleménytervezetnek. Egy dolgot szeretnénk tisztázni, talán félreértette a nem, a holnapi határidő a triológus mandátuma vonatkozott módosítók leadási határideje, nem a költségvetési véleménytervezeté. Nem a költségvetési véleménytervezetet módosítjuk módosítóinkkal. Egyetértek Moniz asszonyjal, múlt héten szerdán kaptuk meg, egy, egy hetünk se volt. A határidő nagyon szűk. I was advised by our... A titkárság arról tájékoztat, hogy május 24-én kell szavazni a többi bizottsággal együtt, tehát eh, nem nagyon van mozgásterünk. Nincs több időnk a módosítókra. Nagyon reálisan. Mivel csütörtök pénteken nem fogunk most találkozni. Jövő héten találkozunk. Most az, hogy holnap dél vagy szerda dél, az nem mindegy, hát Nekünk azért nem mindegy, mert hogy nekünk azért nem mindegy, hogy holnap vagy szerdán délben van a leadási határidő. Okay, I leave this, uh, uh... Jó, hát... Uh... Akkor jó, akkor szerda dél. Jó? Ez volt az utolsó mai napi rendi pont. Mindenkinek kellemes estét kívánok, és találkozunk holnap.